Diamo inizio. Akkor kezdjük. Hagyjuk jóvá a napi rendet. Hogyha nincsen meg, senkinek megjegyzés, akkor jóvá hagyottnak tekintem. Kettes pont, közlemények, webstreamelés folyik, és 19 nyelven folyik tolmácsolás. Kezdjük tehát a napi rendünk hármas pontjával, állategészségügy, Mário Polzen, lelnök, az előadója, tehát állategészségügyről lesz szó, mivel rengeteg módosító indítványt nyújtottak be, nem csak ezzel a dokumentummal kapcsolatban, hanem az egész állategészségügyi és növényegészségügyi csomaggal kapcsolatban, ezért a mai napon a módosító indítványokról fogunk beszélni, annak érdekében, hogy támogassuk az előadókat és az árnyék előadókat a kompromisszumok megtalálása érdekében, hiszen mindenki tudja, február 11-én kell ezt lezárnunk. 785 módos indítvány született a Paulsen jelentéshez, a Környezetvédelmi Bizottságtól is sokat kaptunk, illetve a Halászati Bizottságtól is, úgy, hogy először is Paulson alelnökhöz fordulok. Kérem, ismertesse a jelentést, parancsoljon. hoppas Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy mindenki felrakta most már a fülhallgatóját, mert nagyon bonyolult ez a történet. Arra kényszerülök, hogy svédül beszéljek. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, mert kitűnő volt az együttműködésünk velük nagyon kreatívak voltunk, és valóban jól sikerült az együttműködés, mert jogi szempontból ez a jelentés rendkívül bonyolult. Több mint 200 bekezdés van, és több mint 180 delegált jogi aktusról, illetve végrehajtási aktusról van szó. Tehát rendkívül nehéz ez, bonyolult ez, és több mint 800 módosító született, és a Környezetvédelmi Szabizottság, illetve a Halászati Szabizottság is véleményt adott, tehát tényleg nagyon összetett ez a kérdés. Az enyék jelentéstevők azt választották munkamódszerként, hogy az elvekről beszélnek. És amikor megalapodunk az elvekben, akkor lehet a kompromisszumokon gondolkodni. Akkor lehet majd a módosító indítványokat összevonni és megvizsgálni azt, hogy mely pontokban értünk egyet. A különböző részekkel kezdeném. A cím. Állat egészségügy. Ez már önmagában hamis, mert nem az állategészségügyről van szó, hanem itt arról van szó, hogy jogszabályokkal szeretnék megakadályozni a fertőző állatbetegségek terjedését az állatok között, tehát az állatok és emberek között. Szeretném a címet megváltoztatni ezen jogszabály esetében. és ennek kihatása lesz a bizottság által javasolt definíciókra is. Például a klónozásról is szó van, a klónozás nagyon vitatott számos okból kifolyólag, de e, ez is valamilyen szinte kötődik a fertőző betegségekhez, tehát mindenképpen erre is utalni kell. Született egy bizottsági javaslat az elmúlt hetekben, a klónozásról, és még és, ez, és ezzel is foglalkoznia kell majd a, a Vészszerbizottságnak. De most ez nem tartozik ide. Az állatok szállítása persze önmagától értető az, hogy az állatok szállítása nagyon fontos, főként a betegségek terjedése szempontjából. A 8 óra meghatározás nagyon is döntő fontosságú. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottságnak tudományosan igazolt időhatárokat kell létrehozni az ilyenfajta szállítások szempontjából, hiszen a szállítás, illetve a szállítás során a betegségek terjedése nem kötődik az ország határokhoz. Ezen kívül az intenzív tenyésztés kifejezés. Megállapodtunk abban, hogy itt inkább a sűrűségről fogunk beszélni, hiszen itt inkább arra van szó, hogy mennyire sűrű az állatok jelenlét egy adott felületen, mennyire sűrűen vannak az állatok, és Van még egy téma, amelyről szeretnék beszélni, ez a méhek egészsége. Ezen kívül a hatóságoknak lehetővé kell tenni, hogy bizonyos mély szakértőknek illetékességi köröket átadjanak. Kóborállatok. Ez is nagyon fontos fertőző betegség forrás lehet, főként például a veszettség tekintetében, és ezért nagyon fontos, hogy itt is legyen egy megfelelő definíció. Jegle kollégának volt itt egy javaslata a negyes cikkben a definíciót illetően, és úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon jó kompromisszum lehetne ebben a tekintetben. Itt arra van szó, hogy milyen nagy a kapcsolati felület, a vaddá vált házi állatok esetében. Itt most nem a házi állatokról ö, beszélünk. Az állatvédelmi jogszabály tartalmazni fog bizonyos felhatalmazáson alapuló jogszabályokat is. Schmidt úr 6-os 7-es cikket tartozik ide, nagyon fontos az, hogy bizonyos fajta házi állatokat is figyelembe vegyünk, mert nagyon fontos vektorok lehetnek a betegségek átadásában. Mindenképpen megelőzően kell fellépnünk, hogyha szeretnénk itt megfelelően eljárni. Nagyon óvatosnak kell lennünk azért, hogy ne, hogy minden egyes házjálatot kivegyünk a hatály alól. Van még egy nagyon fontos elem, ez az a házi állat adatbank. Fontos az ellenőrzés, viszont ezt korlátok között kell tartani, főként a kutyákra gondolok, mert találkoztam állatorvos szakértőkkel, akik kinevettek, amikor erről beszéltem, ők azt mondták, hogy tudja valaki egyáltalán ellenőrizni, vagy kordában tartani a macskák szexuális életét, és persze ezt eh, nem lehet, nem lehet bezárni a macskákat, és nem, nem és ezért mindenképpen nagyon óvatosan kell ebben a kérdéskörben is eljárni. Van még egy nagyon fontos kérdéskör, és talán ez az egyik legvitatottabb kérdés, ez pedig az antibiotikum rezisztencia. Hogyan lehet ez ellen fellépni? Itt rengeteg javaslat született. Rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy itt fellépés történjen. Van egy javaslat, megint ez asszony javaslata. Itt van egy kis hiba is, patogénről beszélnek, ez rendben is van, de itt nem lehet állatpatogént kifejezést alkalmazni, mert az ilyen esetekben jogi szempontból kivételt teremtenünk minden állatbetegség patogén esetében, és ezek veszélyesek lehetnek. Ami pedig az antibiotikum rezisztenciát illeti, ez mindenképp mindenképpen itt az üzemeltető felelősségéről van szó, hogy a megfelelő gyógyszereket alkalmazzák, itt a felelősségteljes bánásmódról van szó a gyógyszerek esetében. Az is fontos, és most egy kérés érkezik a részemről, hogy ezen gondolkodjanak el, az állatjárványok. Amikor az állatjárműk esetében antibiotikumokat alkalmaznak, akkor a nagy problémák, a gazdasági nehézségek a, az állattenyésztők esetében akkor jelentkeznek, amikor olyan álbetegségekről beszélnek, amelyeket nem fertőzőnek nyilvánítanak. Ezért én fontosnak tartom azt, hogy a tagállamok olyan rendszereket hozzanak létre, amelyeken belül azokat a betegségeket is kordában lehet tartani, amelyek a nagyobb problémát okozzák az állattenyésztés kapcsán a mindennapokban. Ennyit az antibiotikum rezisztenciáról. Most pedig következik az, amire már utaltam a kezdetben is, az nem egy állatvédelmi jogszabály, de mindenki, aki ismeri ezt a területet, tudja, hogy az állattenyésztés mezőgazdaság területén mindenképpen összefüggés van az állatok jóléte és azok fertőző betegséggel szembeni védekező védekező képessége között. Az immunrendszer sok tényezőtől függ, mint az embereknél is, és ebben a kontextusban is hasonló a helyzet. Az állatok jóléte, az állatvédelem egy üvét tartozik, viszont meg kell nézni, hogy ez hol releváns, de nem kell ezt nagyon részletesen leírni. Most ennyiben szeretném hagyni a mondatomat, és arra kérném, hogy a vita során, illetve a szavazáskor is gondoljanak arra, hogy itt egy rendkívül bonyolult, összetett szövegről van szó, amelynek kihatása van az Európai Unió számos állampolgárának munkakörülményeire. Nagyon fontos az, hogy ezt a jogszabályt úgy fogalmazzuk meg, hogy ezt mindenki megértse, tehát minden érintett meg tudja ezt érteni, és nagyon óvatosnak kell lennünk akkor, amikor további cikkeket élesztünk a már meglévő több mint 200 mellé. Minden mellett itt van még ez a rendkívül vastag függelék is, és ez is részévé válik ezen eszköznek. Tehát, kedves kollégák, tényleg azt kérem önöktől, hogy egyértelműek legyenek, és tartsuk meg a tiszta elveket, illetve azt, hogy ez legyen mindenki számára érthető. Grazie, eh, Mari Olson. Köszönjük Polszon úrnak, most pedig kezdjük el a vitát. Elizabeth Jégel lesz az első hozzászóló, aztán Schmidt kolléga. Elizabeth, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr. És először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek, Paulsen asszonynak. Valóban, amióta megkaptuk ezt a jelentést, nagyon jól együttműködtünk az elnyék jelentéstevőkkel, a frakciókkal, és um, az is nagyon fontos, hogy óriási ez a, az anyag, amelyet most egyeztetnünk kell jó kompromisszumok által. Amit Paulson asszony a végén elmondott, azt mindenképpen támogatnám. Ez nem egy állatvédelmi jelentés. Itt az állatok jólétéről van szó, hiszen ennek kihatása van a betegségek megkapására is, és ezek beletartoznak ebbe a jelentésbe bizonyos dolgok, de csak oda, ahol, ahol azokra tényleg szükség van. Egy egyértelmű világos jelentést szeretnénk, amely a bürokráciát nem növeli. De a végén majd még szeretnék erről beszélni. Pausen asszony tudja, és a találkozóink során beszéltünk erről, amelynek során minden frakció jelen volt. A, ennek során elhangzott az, hogy az EPP és én is számos dolgot támogatunk. Ez már a címnél is kezdődik támogatjuk a cím megváltoztatását, mert az állategészségügy nem egészen világos fogalom, és az állat járványok leküzdése, megelőzése egyértelművé teszi ezt a jelentést. A klónozás nem tartozik ebbe a területbe, az állatszállítás önálló, legalábbis ami az időbeliséget illeti, tehát ennek sincs semmi keresni valója ebben a jelentésben. Az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatos kijelentéseit támogatjuk, bár szeretném kiemelni azt, hogy ebben a jelentésben is beszélni kellene arról, vagy akár még egy kompromisszumot is találhatnánk azzal kapcsolatban, hogy az oltások szükségességét hogyan emeljük ki. Paulsen asszony joggal vetette fel azt a kérdést, hogy hogyan lehet bánni a kóbor állatokkal, és hogy ennek van-e értelme ebben a jelentésben ezzel foglalkozni. Hogyha elképzeljük magunknak azt, hogy mi a helyzet most az állattenyésztés területén, akkor egyértelmű válik eléggé gyorsan, hogy valamit tennünk kell. Egyrésztről vannak a állattenyésztési haszonállatok, erről beszélünk most ebben a jelentésben. Itt a gazdálkodók együtt kell megtalálnunk a megoldást az állatbetegségek, járványok megadályozására, megszüntetésére. Másrésztről viszont léteznek a házi állatok, amelyek egyértelműen az adott személyek felelősségi körébe tartoznak. Másrésztről léteznek a vadállatok is. Ott a tagállami vadászok a felelősséggel a vadállatok esetében. Itt lehet szó a lelövési tervekről, stb. Tehát van még egy ilyen köztes kategória, az elvadult állatok. Az elvadult állatok, ezek egyrészt lefedik a vadállatokat is, másrészt viszont ezek lefedik a házi állatokat, tehát ezek találkozhatnak vadállatokkal, házjátokkal, illetve emberekkel is, és ez mindenképpen nehézségeket okozhat betegségek szempontjából. És az egyik legnagyobb probléma ez a kóborkutyák kérdése, és úgy gondolom, hogy ezzel is bánnunk kell ezzel a problémával is szembe kell néznünk. Németországban azok a kutyák, amelyeknek van gazdájuk, azok regisztráltak, a fülükben van egy jelzés, én nem tudom, hogy más tagállamokban ez hogyan működik, de úgy gondolom, hogy csak egy ilyen lehetőséggel lehet ezt a kérdéskört kezelni, és utána beszélhetünk arról, hogy kinek milyen felelőssége van azon állat, ezen állatok esetében, és pontosan mindig is ez volt a, e- pontosan mindig is ez volt a cél a házi állatok esetében. Különböző az álláspontunk a vitáinkban, azzal kapcsolatban, hogy mikor kell látogatásokat eszközölniük az átolvasoknak az egyes üzemekben. Én a rizikó alapú megközelítést jónak tartom, hiszen a házi, illetve az állatolvasok jól ismerik a különböző üzemeket, tudják, mikor kell eljárniuk. Van még egy pont, ez a, az önkéntes írtási program, amiről a bizottság beszél. A bizottság azt javasolja, hogy azok a tagállamok, amelyek ilyen önkéntes értási programot alkalmaznak, nekik egy cselekvési tervet kell benyújtaniuk a bizottságnak. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságot lehet tájékoztatni, ennek van is értelme, ez átlátható, viszont a tagállamnak kell meghagyni azt, hogy itt mit tesz, mit tartanak szükségesnek. És természetesen minden tagállamnak joga van ahhoz, hogy védje magát a betegségek behurcolásával szemben. Itt azonban tudományosokon, tudományos alapokon nyugvó elemzésre van szükség, és elegendő ok nélkül a belső piacon nem lehet megszüntetni a kereskedelmi kapcsolatokat. A méhek egészségét rendkívül fontosnak tartjuk frakciókon átnyúlóan, és itt is szeretnék bizonyos fajta témákat látni ebben a jelentésben. Két rendeletnek meg kell maradnia, amelyek nem egyértelműek a bizottsági javaslatban. Ezek a rendeletek 50 már meglévő irányelvet és rendeletet fognak helyettesíteni. Az egyszerűsítés érdekében úgy gondolom, hogy két rendelet esetében ki kell tartani amellett, ami már megvan. Az egyik az a háziátok nem kereskedelmi célú ért, ö, árusítását. Ennek kapcsán már nagyon sok ö, minden történt, mert szavaztunk és erről a második rendelet. Ez a marhák jelölése, illetve a marhahús címkézése. A szarvasmarhák jelzése tekintetében már van jelentés, még szavazni kell róla, és a marhahús címkézést pedig a bizottság kivette, pedig ennek meg kellene maradnia. Van még egy probléma, amiről szeretnék beszélni. Pausen asszony ezt nem említette. Én ezt mégis megtenném most. A spanyol kollégáink az EPP-ből, illetve az SMD-ből szinte szóró-szóra ugyanolyan módosítókat nyújtottak be. Azt kérném, hogy ennek kapcsán magyarázzák el a hátteret, hogy Spanyolország számára miért annyira fontos ez, és hogy azt a kompromisszumban hogyan kezeljük. A kompromisszumról lesz itt szó, mert hogyha egy tagállamnak nem tetszik a kompromisszum, az eléggé nehéz általában. A második dolog az az, hogy a szo- szocialisták, a spanyol szocialisták még plusz más módosítókat is beterjesztettek, és vannak olasz módosítók is ennek kapcsán, és azt kérném a felelősöktől, hogy vizsgálják meg, milyen megoldást találhatnánk, hogyan tudnánk együtt megalapodni. Ez nagyon fontos lenne számomra. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Pausen asszony. Bene, Elisabeth. Köszönöm, Elizabeth. Schmidt, majd Kapulasz képviselő következnek, parancsoljon. Uh, uh, köszönöm, Paolo. Először is szeretnék gratulálni Paulsen asszonynak, ő és csapata ezt a roppant bonyoló dossziét kiválóan kezelte. Mindig a jó együttműködésre vezetünk, most azonban ez eh, nem egyszerű eh, megszokásból mondom, hanem valóban elképesztő, hogy eh, mekkora munkáról van szó. 40 rendelet és irányelv, illetve közel 300 másodlagos jogszabály kerül egy közös keretben van olyan, amelyik 1964-ből datálódik, tehát elképesztő volumennel kellett dolgozni, mondom azoknak, akik nem követték közelről ezt a dossziét a fertőző betegségekkel kapcsolatban nagyon jó eredményeket értünk el. Ezt mindenképpen érdemes kiemelni. Nagyon örülök annak, az egyes cikk az antimikrobiális eh, rezisztencia ügyében is eh, sokat léptünk előre, illetve a hatos cikk, amelyben felsoroljuk eh, a, ezeket a betegségeket, tehát 46-os cikk tekintetében is úgy érzem, hogy nagyon sokat értünk el. Azt 114-es tekintetében úgy érezzük, hogy a parlamentet teljes mértékben be kell vonni a harmadlagos jogszabályok, ugyanis az Európai Parlament számára kellő szerepet nem ad, nem nyújt, miközben az állatok azonosítás nagyon fontos. 616-os módosító indítványunk arra kérdésre mutatkozik, ami újra és újra felvonul, ez a felmerül, ez a elektronikus nyomonkövetése a jóknak szerintem úgy érzem, hogy ez alól kivételt kell adni akkor, hogyha eh, ahol meg eh, eh, az állat, onnan megy egyből a vágóhídra, akkor feleslegesnek tartjuk az elektronikus nyomonkövethetőséget. Éppen ezért minden állat mozgatás esetében eh, mert ugyanúgy nem kell az új szabályt bevezetni, hogy határon átnyúló állatszállításon kívüli dolgokra is kiterjesztjük, szerintem az túlságosan nagy terhet jelentene. Tudom, hogy ez a lengyel piac problémájára próbál megoldással kínálni, ugyanakkor úgy érzem, hogy ezt a hármas cikk, a 2005 per 1-es rendelet egyes cikkét kell szigorúan végrehajtani, betartatni, ami kimondja, hogy a szállításra nem, szállításra nem alkalmas állatokat nem szabad szállítani, főként nem határon átnyúló módon. Úgy érzem, hogy pont ez a fajta csomag az, ahol a parlament hozzáadott értéket jelenthet az emberek számára, és remélem, hogy a jövőben is hasonlóan jó lesz az együttműködés. Köszönöm, Schmidt kollega. Luis Kapulás. Muito obrigado, Presidente. Eu gostaria... Köszönöm a szót, elnök úr. A saját nevemben szeretnék szólni, de Barács úr nevében is, aki árnyék jelentés készítője a Szociális és Demokrata frakciónak. Sajnálatos módon azonban közlekedési problémák miatt nem tudott ideérni. Rácse Garcia asszony véleményét is én mondom el, ugyanezen okoknál fogva nem tudott ő sem eljönni. Azonban elnök úr, egy dolgot hangsúlyozni szeretnék. Szakbizottságunk gyakorta hétfőn ül össze, de nagyon sok szakbizottság nem hétfőn kezd. Ez persze nem föltétlenül jelenti azt, hogy ö, olyan országokból, amelyek messze vannak, ö, nem sokan vagyunk jelen, ez Barácsú asszony véleménye. Köszönet Paulsen asszonynak a szervezésért, rendkívül ö, szakmai jellegű témáról van szó, és nagyon jól ö, sikerült ö, összefognia a lényegi kérdéseket, úgyhogy remélhetőleg meg lesz a kompromisszum. Azért vannak még kérdések, amelyekben véleménykülönbségek vannak. Palszon asszonyjal egyetétek abban, hogy szükség van arra, illetve előzetes megállapodás született a frakciók között arról, hogy a betegségeket listázni kellene, jegyzékbe foglalni, és módosító indítványok is születek ebből a célból, ami a klónozást illeti. A koordinátorok ma fogják megvitatni a klónozásról szóló ö, jelentés ö, felelőséről, ami az állategészségügy, az állatjólétet illeti, kompromisszumra van szükség, különös tekintettel arra, hogy itt állategészségügyről van szó, az jólét nyilván befolyásolja ezt. De hogy már említettem, egyetértünk abban, hogy ezzel kapcsolatban van még tennivaló. Ami az önkéntes programokat illeti a betegségektől való megszabadulás terén. A bizottság engedélye az önkéntes programok esetében egyszerűen nevetségesnek tűnik, hiszen rendkívül gyors fellépésre van szükség, nem szabad ilyen bürokratikus eljárást bevezetnünk, ez egyáltalán nem megalapozott. Ami a kedvtelésből tartott állatok jegyzékbe vételet illeti, szerintünk minden állatot valamilyen módon azonosítani kell, de értjük, hogy ez sajátos körülményeket vesz figyelembe, úgyhogy reálisan kell megközelítenünk. Bizonyos kompromisszumra van szükség az egyéb célok, illetve a gyakorlati dolgok között. Ami a 14-es cikket illeti, nagyon fontos ez az információ, de nem szabad pánikot kelteni. Gyakorlatilag, amikor az állati betegségekről van szó, ha nem megfelelően kommunikálunk, nem megfelelő stratégiánk ebből a szempontból, akkor több kárt okozhatunk, mint maga a betegség. Ami a kivételeket illeti, illetve a mentességeket, illetve a derogációkat, nem szeretnénk olyan jellegű derogációkat, amelyek a rendszerekre vonatkoznak, amelyek már léteznek. Óvatosan kell eljárnunk, hogy ne okozzunk különösebb problémákat. Mivel rendkívül szakmai jellegű a téma, nem akarok minden részletbe belemenni de az árnyék jelentés készítünk, és a szocialista frakció nevében el szeretném mondani, hogy készek vagyunk a további munkára, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumokat tudjunk kialakítani. Ezen kívül hangsúlyozni szeretném, és továbbítani azt, amit Karácsek Grácia asszony megfogalmazott, mint aggályt. A spanyol delegáció megalapozott aggályokkal rendelkezik, kérjük ezt vegyék figyelembe. például az öröklött betegségek vonatkozásában. Itt finomabb megközelítése van szükség. Aztán van egy csomó nyitvány, ahol egyértelműbb koncepcióra van szükség a zoológia vonatkozásában, a mezőgazdaság, illetve az egyéb területen tenyésztett állatok vonatkozásában a 3-as, 4-es, 30-as, 38-as cikkek vonatkozásában, illetve ezekre vonatkozó módosítók terén. Aztán, ami a kötelezettségeket illeti, az egészség követés terén a 72-es és a 82-es vonatkozásában is figyelembe kell vennünk a betegség súlyosságát, nem szabad ugyanazt a megközelítést alkalmazni a kevésbé, illetve a súlyosabb betegség vonatkozásában. Aztán, ami a ö, lovak kérdését illeti, nagyon fontos ez a téma is. Hazánkban néhány nappal ezelőtt egy tragédia következett be, egy fél vadló okozott ö, egy közúti balesetet, amelyben nagyon sokan meghaltak. Egyszerűen lehetetlenség volt megtalálni a gazdáját. Külföldi csip volt az állaton, ennek ellenére nagyon nehéz volt azonosítani a tulajdonost. Gyakorta előfordul, hogy a szabadon mozgó lovak balesetet okoznak, úgyhogy ugyanolyan azonosító rendszerre van szükség a lovak esetében is, mint a marhák esetében például, és a jók esetében. Aztán vannak más módosítók is egyéb kényes területeken, a tagállamokon belüli állatok szállítását illetően. Itt mások és mások a rendelkezések az egyes tagállamokban és nyilván a tagállamok szervezhetik ezt meg. Úgyhogy végül szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének elkötelezettségért, és ö, készek vagyunk ö, a lehető legjobb megoldás érdekében ö, tovább együttműködni. Köszönöm szépen. Ayuso képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék Polcen asszonynak és Jégle asszonynak köszönetet mondani. Roppant kemény munkát végeztek, végeznek. Annak érdekében, hogy ezt a javaslatot minél hamarabb lezárassuk. Roppant bonyolult témáról van szó, amely megszámláthatatlan sok jogszabályt próbál összefésülni. A Támogatjuk, hogy a rendeletben szerepeljen egy lista, a legfontosabb állatbetegségek listája, és azt is fontos itt megemlíteni, hogy az állat szól ez a rendelet, illetve az állatok szállításával kapcsolatos problémákat járja körbe. Való igaz, hogy az állategészségügy az állatjóléttel az antimikrobiális rezisztenciával, és jó néhány más kérdése összefügg, amelyekről készült már bőven Európai Uniós szabályozás. Szerintem nem kell feltétlenül mindent összemosni. Hogyha van egy állatjóléti rendeletünk, akkor az állatjóléttel kapcsolatos rendelet rendezi ezeket a kérdéseket az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatban jogszabály van nem is egy, van egy cselekvési tervünk is, van egy új gyógyszerrendelet, ezért mondom, hogy ne próbáljunk ugyanarra a problémára több jogszabályban is megoldást kínálni, hiszen ez csak tovább zavarja, összezavarja a, a dolgokat. Nem azt mondom, hogy az állatjólét és mondjuk a, az antibiotikum rezisztencia nem fontos, vagy nem kapcsolódik az állatjóléthez, mert ez nem lenne igaz. Csak szerintem egy helye, külön, külön jogszabályokban kellene ezekkel foglalkozni. Az import és export két különböző dolog. Ami az importokat, importot illeti, a tagállamoknak kell megállapodni a harma, harmadik országokkal. Nem mindegy, hogy az import vagy exportra vonatkozik egy szabály. Úgy érzem, hogy importok esetében hagyjuk a tagállamokra a szubszidiaritás egyében a megállapodást. Különbséget kell tenni az olyan betegségek között, amelyekkel kapcsolatban kötelezően fel kell lépni, illetve azok, amelyekkel kapcsolatban nem kell fellépni. Ha például egy betegségmentesítési programot kíván egy tagállam bevezetni, ám tegye. De nem minden állatbetegség nevében kell ezt kötelezővé tenni, hiszen ez az illetékes hatóságok számára óriási többletköltséget jelentene. Nem kell minden egyes nyilvántartást egybe gyúrni, minket igazából maga az információ érdekelne. Hogyha mindenfajta nyilvántartást gyúrunk, az csak további problémákat kreál majd. Az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság a tagállamokon belüli állatszállításra próbál szabályokat bevezetni, pedig hát ez a szubszidiaritás elve alapján a tagállamok feladata, minden tagállam tisztában van azzal, hogy a szállított állatok egészségének ellenőrzése mennyire fontos. Két oldalú megbeszéléseket kezdeményeztem Jegle asszonyal, remélem Paulsen asszonyal is meg tudunk majd állapodni az ügyben, hiszen alapvetően egykövet folyunk, de hát túlságosan sok kérdést próbálunk egy helyen megoldani, és attól tartok, hogy így túl nagy fával vágjuk a, a fejszénket. Ajúzzó. Köszönöm. Um, we're, we're talking animal health, but with a, a úr. welfare mixed in with... Valóban állategészségügyi kérdésekről beszélünk, de sok minden más dolgot is idekeverünk, amely kisé aggasztó számomra. Felmerül bennem, hogy ez ez lesz a módja annak, hogy a csőr kurtítást betiltsuk, a szárnyasok csőr kurtítását. Attól tartok, hogy így próbálják ezt titokban betiltani. Az Európai Bizottságtól kitelik ennyi. Sokan gondolhatják, hogy a csőrkurtítást betiltani nagyon is jó dolog, de hogyha elmondom az ő kedvükért, azért, ezt azért csinálják, mert konkrétan kannibállá válnak, és egymást nagyon könnyen felsértik, megsértik, véresre csípetik a, a madarak, ezért kell csőrt kurtítani. Ami pedig a, a kezelést illeti, Az új szabály szerint egészen addig, amíg nincsenek, nincsen jel egy betegségnek, addig nem lehet vagy kell kezelni az állatokat. Például a csőrkurtítás esetében, amíg nincsen annak, hogy már kannibalizálódnának, addig nem, kell, nem szabad csőrkurtítani. Hát ez már túl késő lenne. Ezért szeretnék biztosítékot, garanciákat kapni arra, hogy nem így próbálják titokban bevezetni a csőrkurtítás tilalmát. Grazie, Agnew. Köszönöm, Agnew a képviselő, Csakovszki képviselő következik, parancsoljon. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm a szót, elnök úr. Tényleg jó dolog, hogy a stratégia keretén belül beszélünk a kóborállatokról is. Ez már tényleg előrelépés, főleg a sterilizációs program, az ivartányítási program miatt. Most már legalábbis az Európai Unió egyes tagállamaiban érettebbek kérettünk. És szerintem tényleg foglalkoznunk ezzel a témával. A közelmúltban nem csak én magam, hanem nagyon sok kollega is drámai e-maileket, leveleket kapott Romániából, de Bosznia-Hercegovinából is. Bosznia-Hercegovina nincs az EU-ban még, de Románia viszont tagállam, és úgy tudom, hogy Romániában nagy probléma, hogy több százezer kóbor állat ö, található itt. Azonban ahogyan ezzel a kérdéssel foglalkoznak, az ö, ellentétes az állatjóléti alapszabályokkal, illetve az állatok humánus bánásmódjával. Az Európai Unión belül el kellene várni minden egyes tagállamtól, hogy legalábbis minimális normákkal rendelkezzen azon a téren, hogy általánosságban hogyan kezelik az állatokat, hogyan bánnak az állatokkal, beleértve a kóborállatokat is. Ma ez tagállami hatáskör. Mindazonáltal én úgy gondolom, hogy az EU értéke nagyban azon alapul, hogy jó példát mutat. Legalábbis korábban ö, humánusan bántunk az állatokkal. Ma azonban negatív példa áll előttünk az egyik tagállamban a kóbor állatokkal való bánásmód terén. Pedig ez rendkívül fontos probléma, és nem szabad félváról kezelnünk. Hamarosan Romániába látogatok, tulajdonképpen holnap, annak érdekében, hogy megvizsgáljam a helyzetet, és ellátogassak állatmenhelyekre. De úgy tudom, hogy a helyzet komoly, és úgy hiszem, Személyesen kell foglalkoznunk ezzel, hiszen nagyon sok embert érint ez a dráma, és nem csak az állatok szintjén. December elején jártam Romániában, és nagyon jól tudom, hogy sokan foglalkoznak ezekkel a koborállatokkal, jó szándékkal állnak hozzájuk, etetik őket, és tényleg vannak közöttük olyanok, amelyek ről látszik, hogy az emberek foglalkoznak és velük, és vigyáznak rájuk. De vannak olyanok is, amelyekkel igen kegyetlenül bánnak el. Úgyhogy nagyon fontos ez a probléma, és úgy hiszem, legalábbis minimális normákat kellene megállapítanunk EU szinten ezen a téren. A kóbor állatokkal kapcsolatban ez nagyon fontos. Nem szabad kereskedelmi tevékenységé válnia ennek, mert úgy gondolom, hogy ez a forrása Romániában a problémáknak, de nagyon sok más tagállamban is, hiszen Lengyelországban is létező probléma ez. Nem akarok én Romániára mutogatni, amikor nagyon jól tudom, hogy Lengyelországban sem rózsás a helyzet kereskedelmi tevékenység, amit be kellene szüntetni, mert amikor pénzről van szó, és az emberek úgy gondolják, hogy pénzt lehet csinálni abból, hogyha minél több ilyen kóbor állatot meggyilkolnak, akkor az nem oldja meg a problémát, amíg profit centrikus a probléma. Úgyhogy EU szintű vitát kellene folytatni erről a fontos kérdésről, amely nagyon sok európai állampolgárt érint. Köszönöm szépen! Utolsó hozzászóló itt Reins, és utána a bizottság következik. Köszönöm szépen. Először is Pausen asszonynak szeretnék köszönetet mondani, hogy ennyit fáradozott ezen a jelentésen. Több mint 40 jogi aktusról van szó, amelyeket egy jelentésbe kell összefoglalni, ez óriási uh, vállalkozás az Európai Bizottság részéről is. Ez valóban egyszerűsíthet, de nagyon fontos látni azt, hogy ez nehogy túlterhelést jelentsen. Persze az új rendszerhez hozzá kell szokniuk a vállalatoknak is, ez is egyfajta új bürokrácia lesz, mert mindent meg kell változtatniuk. Úgy vélem, hogy óvatosnak kell lennünk, mert hogyha megnézzük azt, hogy igazából szükségünk van egy európai szintű eljárásra, Láthatjuk most, hogy Oroszországban 2007 óta küzd az afrikai sertéspestissel, nem tudták ezt még leküzdeni, és most már Európát is elérte ez a betegség. Litvánia az elmúlt napokban jelentette az első eseteket, tehát láthatjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy Európában és a különböző nemzeti sajátosságok ellenére is egymással összehangoltan cselekedjünk de mégis ügyelni kell arra is, hogy a helyszínen is eljárhassanak, és a helyszínen is meg legjobban az ottani sajátosságokat, és lehet, hogy sokkal hamarabb fel tudnak lépni, és így nem kell a teljes Európai Uniót, Unióban pánikot kelteni, vagy túlzott intézkedéseket, túlzott költségeket bevezetni. Másrészt viszont gyakran hangoztatják a harmadik a folytatott exporttárgyalások során azt, hogy nagyon különbözőek az ellenőrző rendel, rendelkezések, és gyakran ezeket azért alkalmazzák, hogy a saját export, hogy az exportot blokkoljuk, ezzel is foglalkozni kell. Eltökélten kell fellépnünk, viszont óvatosan kell cselekednünk, mert most nem arról van szó, hogy a régebbi rendszer rossz lett volna, az is lehet, hogy azt mondjuk, hogy a régi rendszer nem jó, viszont meg kell vizsgálni azt, hogy a régi rendszerből a működő részeket átvegyük, mert ez eh, a bizalmat erősíti. Arra is utalnék, hogy a sok delegált eh, jogi aktus kapcsán, amelyeket eh, most kaptuk az utolsó pillanatban, itt nagyon sok delegált jogi aktus van tehát, és már láthattuk, hogy hogyan zajlik a végrehajtása ennek az agrárreform kapcsán. És gondolom, hogy a bizottságot nem fogja meglépni az, hogyha mi a jövőben a delegált jogi aktusok kapcsán kicsit kételkedőek leszünk a parlament részéről. Nem lehet az, hogy valamiről döntünk most ebben a parlamentben, és a következő parlamentet pedig majd elárasztják a delegált jogi aktusokkal, Ezért az, hogy pont most áll elő a bizottság ezzel az egészségügyi csomaggal, a ciklus vége előtt, én ezt nem tartom túlságosan jónak mert szerintem így nem veszik figyelembe a demokráciát, hogy a kapuzárás előtt ilyen rövid idővel adják ezt be. Már ezt többször kritizáltuk, és szerintem itt is ki kell mondanunk ezt ismételten, mert óriási ez a munkaterhelés itt a ciklus vége előtt, és sok kollégának nincs ideje arra, hogy, hogy ezzel munkálkodjanak, hiszen otthon is sok munkájuk van, foglalkozniuk kell az állampolgárokkal is, tehát igazából nagyon sok kollega már a választás időszakban van benne, és emiatt is igazából bizalmatlanság alakul ki, túlságosan sok a delegált jogi aktus, tehát az első tapasztalatunk az agrárreformral azt mutatta, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, és úgy gondolom, hogy a következő ciklusban ténykedő kollégáknak is el kell mondani azt, hogy nagyon szigorúan kell ezt ellenőrizniük. Köszönöm. Bene, grazie, grazie Britta. Adesso dare... Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság kapszót parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani Paulsen asszonynak, illetve az árnyék jelentéskészítőknek az eddig végzett munkáért, hogy, javas, hogy javítsanak a bizottsági javaslaton. Természetesen csak egy-két felvetésre tudok reagálni, megpróbálok arra koncentrálni, amelyeket a lehető legtöbb parlamenti képviselő ö, ö, említett. Ö, először is, ami a címet és a hatályt illeti. A javaslat címe állategészségügy, de nyilván a ö, fertőző betegségekre koncentrálunk, ez igaz, ezért nyilván lehet vitatni a címet. Nos, a címnek a hatályt kell tükröznie természetesen. A hatály nem az állat jólét. Úgyhogy akik a klónozásról beszéltek, és látták a bizottsági javaslatot, láthatják, hogy nyilván a klónozás lehet kockázat az állat jó jólét szempontjából, de nem erről beszélünk most. Na most, ami a csőrkurtítást illeti. Ez sem ide tartozik, hiszen a bizottságnak nem szándéka, hogy erről tárgyaljon, legalábbis ezen javaslat keretén belül. Ami az állatok szállítását illeti, ugyanez a helyzet. Remélem, hogy mindenki meg van győződve arról, hogy Finnországból a Kanári szigetekig nyilván nagy kockázatot jelenthet az állatjólét szempontából a szállítás, de nem ugyanaz a helyzet a fertőző betegségek szempontjából. Hollandiából Németországra 100 kilométeres távolságban ez nagyobb kockázatot jelent. Igaz, hogy ez rövidebb távolság állat egészségügy szempontjából, de elvileg lehet kockázatosabb. Aztán a szállítás időtartama. Nyilván nem kívánjuk megfelelően szabályozni az állatok szállítását egészen a betegségek megelőzéséig. Aztán több véleményt hallottunk, Jeggele és Ajúzó asszony véleményeit, két eléggé eltérő véleményt hallottunk. Úgy gondolom, hogy a bizottság megtalálta a helyes egyensúlyt az állatok mozgatását, illetően egy országon belül. A bizottság javaslatában tehát azt mondja, hogy bizonyos elvek amelyek az állatok mozgatására vonatkoznak, alkalmazandók egy adott országon belüli állatmozgatásra is hogyha egy gazdaságból, ahol egy betegség ütötte fel a fejét, szállítani akarunk állatokat egy másikba, ezt nem lehet megtenni, még akkor sem, ha ez azonos országon belül van. Ez nincs ebben a javaslatban. Azonban minden egyes tagállam hatósága megfelelő rugalmaságot élvez, hogy ezt szabályozza. Nyilván az állatok mozgatásra vonatkozó rendelet sokkal részletesebben foglalkozik a tagállamok közötti mozgatásról. Aztán egy másik felvetés. Az emberek tulajdonában, illetve a, kóbor, a kóborállatok vonatkozása. Nos, a bizottság mindig is abból indul ki, hogyha ellenőrizni kell az állati betegségeket olyan állatok vonatkozásában, amelyek emberi tulajdonban vannak, ott fel lehet lépni. Azonban ugyanúgy nem lehet fellépni a kóborállatok esetében. Tehát csak két nagy kategóriáról beszélünk, az úgynevezett capped animals és a wild animals, tehát a tartott állatok, illetve ö, a vadállatok kategóriájáról van szó, tehát ez a két nagy kategória létezik. Mi történik akkor, hogyha állati ö, tartásba kerül egy állat, akkor egyszerűen a vadállati kategóriából átkerül a tartott állati kategóriába. Ugyanezzel a céllal, a betegség leküzdése céljával. Ami a koborkutyákat illeti. A bizottság tudatában van annak, hogy ez komoly probléma, ezért a közvélemény és az Európai Parlament is nagyon odafigyel rá. Azonban megnéztük a jogi aspektusokat is. Bork biztos úr egy levelében, amit Románia miniszterének célzott, felvázolta a bizottság álláspontját. Ebben Bork biztos azt mondja, hogy az Európai Uniónak nincs kompetenciája a kóborkutyák sorsának rendezése terén ezek nem mezőgazdasági célú tenyésztett állatok, úgyhogy a szerződés megfelelő cikkéhez nem tartoznak. Úgyhogy tényleg érdemes talán megvitatni ezt a kérdést, de figyelembe kell azonban vennünk a jogi korlátokat. Minden esetre. Nyilván ennek a vitának nagyobb lesz a kiterjedése. Emlékeztetnék arra, hogy a bizottságnak csak az állatbetegségek terén van hatásköre, nem pedig a kóbor kutyák vonatkozásában. Tehát emlékeztetnék megint csak ennek a javaslatnak a hatájára. Ami az állatok azonosítását illeti. Már évekkel ezelőtt felvetődött ez a kérdés, nagyon jól emlékszünk erre. Schmidt úr azt mondta, ellenezzük azt a tényt, hogy a bizottságnak akkora hatásköre van a felhatalmazáson alapú jogi aktusok vonatkozásában. Csak egy dologra szeretnék emlékeztetni. Gyakorta megbeszéltük már más képviselőkkel is együtt, akik nagyobb rugalmaságot kérnek az állatazonosítási normák vonatkozásában, és elmagyaráztuk, hogy gyakorta az alapaktus nem volt elegendő, és a bizottság bizonyos derogációk vonatkozásában nem tudott megfelelően messze menni. A bizottság korábban már a maximális rugalmaságot alkalmazta a most létező rendelet céljából, de ennél tovább nem tudtunk menni. Schmidt úr, kérem, gondolja meg azt is, hogy ha nem volna elegendő rugalmassága a bizottságnak az állati azonosítás terén, ez elég nagy kockázatot jelentene. A mikróbák elleni rezisztencia. Nyilván a bizottságnak ez csak egy javaslata. Azzal a céllal, hogy nagyobb ellenállást tudjunk a mikróbákkal szemben elérni. Meg kell néznünk azt, hogy mi lehet a célja az Európai Uniónak ezen a téren. Vannak azonban más intézkedések is, Ajúzó asszony ö, is utalt erre. Ö, nem ennek a javaslatnak a hatájába tartoznak. Néhány héttel ezelőtt ö, volt egy ö, bizottsági javaslat például az állat ö, egészségügyi gyógyszerek vonatkozásában. Aztán A jelenlegi élelmiszerre vonatkozó törvény apró módosítására utalnék. Az állategészségügy terén utalnék a 178-as rendeletre 2002 ben azt hiszem minden fontos témára kitértem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Polszen alelnök asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Minden kollégának szeretnék köszönetet mondani. Még akkor is, hogyha minden részletben nem értünk egyet, úgy vélem, hogy lassanként mégiscsak közelítünk egymáshoz. Ami az írtási programokat illeti, egyértelmű az, hogy a tagállamoknak is van beleszólása abban, hogy mit és mikor írtanak, és természetesen a az Európai Bizottságot is informálniuk kell a helyzet állásáról, és a programokat jóvá kell hagyni. Mert hogyha a programok önkéntesek, akkor azok önkéntesek is maradnak, viszont az Európai Bizottság kérdéseket tehet fel ezzel kapcsolatban. A kóborállatok kérdése. Úgy tűnik, mintha ez EU-s viszonylatban nagy probléma lenne. Ez a fertőző betegségek elleni fellépés egyik részét képezi, de hogyan kell ezzel konkrétan bánni? Az egy teljesen más kérdés. És pontosan ezért fontos az, hogy ebben a javaslatban ne menjünk bele a részletekbe túlságosan. Például ami a mikróba rezisztenciát illeti. Az állatok jólét nagyon fontos a szállítás kapcsán is. Ennek kapcsán szeretném, hogyha utalnánk azokra a jogszabályokra, amelyek már léteznek ezen a területen. Vagy amelyek éppen készülőben vannak elv az egyik kérdés, a részlet a másik kérdés. Szerdán folytatjuk a munkánkat az árnyékelentéstevők ülésével, és tovább munkálkodunk. Nagyon remélem, hogy majd egyetértésre tudunk jutni, és sikeres kompromisszumaink lesznek. Bizonyára tudják, hogy egy jó kompromisszum, amelyet mindannyian támogatunk, az egy olyan kompromisszum, amit igazából nem így képzeltünk volna el. Köszönöm. Bene, grazie. Köszönöm szépen. Köszönjük Polszon alelnök asszonynak, és menjünk akkor tovább. Jelentős előrelépés történt. Gratulálok ehhez is. Február 14-én fogjuk elfogadni a jelentést, úgyhogy mehetünk tovább a negyedik napi rendi pontunkra, a növényi betegségek elleni védintézkedések terén. Hinek Fájmon az előadója. A növényi betegségek elleni védintézkedések sokat segíthetnek a belső piac védelme terén. Körülbelül 331 módosító indítvány született, beleértve az előadó 34 módosítani létványát. A Környezetvédelmi Jogi Szakbizottság is elfogadta ö, saját jelentését a múlt héten, úgyhogy további késekedés nélkül már is megadom a szót a kollégának, és utána jön a vita. Parancsoljon fejemon kollega. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Köszönöm. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Ha megengedik, akkor beszámolok a, arról, hogy hogyan állnak a dolgok a jelentésével kapcsolatban. Az Európai Bizottság e, javaslatának kapcsán készült ez a jelentés. A növényi betegségek elleni védintézkedések címet viseli. Néhány módosító nyitvány érkezett. 331, hogy pontos legyek, hogy, és ez csak a szak, mi szakbizottságunk. Ezt a jelentést véleményezi a Környezetvédelmi Szakbizottság is, ahol Rossi úr a néppárt a fogalmazója a véleménynek. Múlt héten szavazták meg ezt a véleményt, Egyelőre nem kapott még sorszámot ez a véleménye módosító nyitványok teljes listája nem áll rendelkezésünkre, remélem ezen a héten megkaphatjuk ezt az ENVI szakbizottságtól. Összességében 180 módosítót nyújtott be az ENVI szakbizottság, és 18 kompromisszumos módosítót. A jogi szakbizottság is véleményezi a jelentésünket, ami elsősorban a javaslat jogalapját érinti. A Júri Szakbizottságban, tehát a Jogi Szakbizottságban Evelyn Regner a fogalmazója a véleménynek a szocialista frakció részéről. A jogi szakbizottság csak egy dolgot mond, mi szerint a 191-es cikkre, tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 191-es cikkre ne utaljunk, mert nem ez a megfelelő jogalap. A jogi szakbizottság és a környezetvédelmi szakbizottság módosító indítványait még nem volt időnk alaposan áttanulmányozni, már amiket megkaptunk, de gondolom, hogy lesz közöttük átfedés, ezért majd ki kell dolgoznunk egy körültekintően egy szavazólistát, és remélem, hogy jövő héten Strasbourgban tudunk majd az elnékelőadókkal ismét találkozni, átbeszélni a kérdés, nyitott kérdéseket, és esetleg már kompromisszumos módosítókat is mm, elfogadhatunk. Beszéltünk már erről, eddig Így olyan területet találtunk, amelyre vonatkozóan eh, érdemi kompromisszumos módosítók készülhetnek. A Környezetvédelmi Szakbizottság módosítóinak hiányában ugyanezt nem tudtuk megtenni, remélhetőleg jövő héten is erre is sor kerülhet. Kompromisszumos módosítókat is megpróbálom kidolgozni, a rendelkezésre álló módosító indítványokból összegyúrva őket. Reméljük, hogy a többség számára elfogadhatók lesznek ezek a kompromisszumos módosítók, legalábbis nagy számok, és így a szavazás lerövidülhet. Ugyanakkor nem hiszem, attól tartok, hogy nagyon sok kompromisszumos módosító nem fog tudni készülni. Négy téma esetében látok erre igazán esélyt, és maximum 10 kompromisszumos módosítót fogunk tudni kiizzadni, mivel a módosító indítványok roppant eltérőek, egymásnak ellentmondóak, ezekből nem lehet kompromisszumos módosítót gyúrni. Csekát pomnyernie dlouhé hlas. Ezért tehát várhatóan nagyon hosszan fogunk szavazni, kb. 500 módosítóról kell majd szavaznunk. Így állnak tehát a dolgok. Jövő hét kedden szeretném megrendezni a következő árnyék előadói ülést, ahol kollégáimmal, barátaimmal átrákadnánk magunkat a kompromisszumos gondosítók szövegén, és akár már a szavazólistán is még mehetnénk. Ez még nyitott kérdés, hogy hogy fog kinézni a szavazólista, hogyan lehet blokk szavazásra előkészíteni egybe csoportosítani a módosító indítványokat. A legvitatottabb témákból több is van. Három alapvető problémát ragadnék ki mégis. Az egyik a csomag, az is a javaslat területi hatája, azaz az unió egészére vonatkozik-e majd ez, vagy lesznek olyan régiók, amelyek kivételt kapnak, képeznek. A második probléma, problémás kérdés lehet az, hogy az Európai Bizottságnak felhatalmazást adunk-e arra, hogy a növényi betegségek listáját módosítsa, vagy ezt meghagyjuk magunknak ezt az előjogot, illetve bármiféle módosítás esetén a rendes jogi eljárás alkalmazását írjuk elő. Felmerül még az a kérdés is, hogy pozitív vagy negatív listát készítünk a növénybetegségekből. Illetve, hogy a 40-es cikket alkalmazzuk-e, Tehát készül egy lista azokról a Tehát készül egy lista arról, hogy mit nem lehet importálni az Európai Unióba. E, rostliny nějaké kontrole, což by bylo asi ve výsledku... Vagy esetleg egy ellenkező előjelű lista készül arról, hogy mi az, amit lehet behozni, és ami nincs a listán. Nem mindegy, hogy a, a, a, a mint a bizonyítás terhe, igazából kiterhel annak a bizonyításának a terhe, hogy az adott termék behozható az Európai Unió belőle, vagy sem. Ennyit szerettem volna bevezetésképpen elmondani, most visszaadom a szót az elnök úr. grazie al relatore. Jó, köszönet az előadónak, akkor kezdjük a vitát. Vannak már jelent következők, Mark Tarabella az első, aztán Ayuso kollega. Köszönöm elnök úr a szót. Két kollega kért, hogy őket képviseljem. Először az árnyék jelentéskészítő Erik Andejó. Nem tudom, hogy szeretné. Először külön-külön, vagy egyszerre, és én is az utóbbival néhány dolgban egyetértek, vagy egyszerre mondjam el, amit szeretnék. Jó, akkor először Viorika Dancsila árnyék előadó asszony nevében mivel egy órával ezelőtt kattam meg, angolul lesz. A szocialista frakció árnyékjelentés készítőjeként üdvözlöm a bizottsági javaslatot, ahol védintézkedéseket akarunk bevezetni a növényi károsítókkal szemben. Azonnal fel kell lépnünk minden olyan tényezővel szemben, amelynek negatív hatása van a környezetvédelemre, a közegészségügyre, vagy a mezőgazdaságra. Tencila képviselő utalt arra, hogy gazdaság és mezőgazdasági okoknál fogva is foglalkoznunk kell a károsítókkal. Elemeznünk kell ezeket a terveket a határvédelmi szempontok alapján is, nem gazdasági szempontok miatt, hogy a károsítók az EU-n kívülről ne jussanak be az EU-ba, hogy védjük gazdáinkat. Általánosságban olyan intézkedéseket javasolunk, amelyeket úgy hozunk meg, hogy minden egyes érintett megelőző elv alapján lépjen fel, és a károsítóktól fenntartatóan lehessen megszabadulni, az emberi védelme az európai mezőgazdaság és a környezet védelme érdekében. Ez volt Táncsila asszony véleménye. Most a másik kollégát képviselem, aki szintén nem lehet itt, Erik nem tudott eljönni, elnézést kér, aki a jelenlegi rendeletről akart szólni, és amilyen kapcsolatban furcsa módon a bizottság nem javasol módosításokat. Az import növényekről van szó a károsítók vonatkozásában. Nos, ami a növények importját illeti, nem megfelelő a rendelet, 77-ben született meg, és csak részletesen fedi le a negatív listákat, az olyan növényeket, amelyeket tilos behozni, és amelyeket hivatalosan ellenőrizni kell, mielőtt még átlépik a határt. Nos, ami a többi növényt illeti, úgy tűnik, hogy ellenőrzés nélkül beléphetnek az EU területére. Most azt tapasztaljuk, hogy amikor a tagállamok ellenőriznek, nagyon sok probléma vetődik fel, ez a kötelező ellenőrzése is igaz, az olyan növények esetében, amelyeket kötelező ellenőrizni, a negatív listáról. Az utóbbiak esetében a jelenlegi stratégia nem veszi figyelembe eléggé a harmadik országokat, az, e, az eredeti országokat, Tájföld, India, Dominikai Köztársaság, Dél-Afrika például elfog, elképzelhető, hogy szennyezett víz is kerül be hozzánk, például padlizsán, golyava, koriander, manióka, stb. stb. kerül be hozzánk. A... Des mouches blanches ou toute autre espèce d'insecte. d'insectes a muslincák ö, kerülnek be ide, amelyek rendkívül módon ö, veszélyeztetik ö, a növények egy bizonyos részét. Ö, bizonyos ö, anyagokat, vegyi anyagokat használunk ezek kiirtására, ez pedig nem felel meg a környezetvédelmi szabályainknak A harmadik országok bizonylatai nem megfelelőek, és ezért vigyáznunk kell, hogy a harmadik országból származó növényi károsítók, új növényi károsítók ne kerüljenek ide be. A bizottsági javaslat ezt nem fedi le, csak a jelenlegi rendszert vizsgálja meg, Úgyhogy az import felfüggesztése lehet csak például Indiából bizonyos növény esetében körülbelül 10 Európai Uniós ország, Románia, Németország, Franciaország, Dánia, Ausztria, Spanyolország, Belgium, Litvánia, Magyarország, a Cseh szavazta meg Andik Kendi korega több módosító indítványt fogalmazott meg, hogy az Európai Unió új stratégiát vezessen be, preventív jelleggel, hogy a növényegészségügyi kockázatokat újra megvizsgáljuk, figyelembe véve a származási országot, és pozitív listát állítsunk össze, amelyet, amely olyan növényeket tartalmaz, amelyeket importálni lehet. Ez az új stratégia teljes mértékben megfelel a nemzetközi egyezménynek, amely a növényvédelemet célozza meg, ezen kívül a WTO szabályokkal is. Két érvet lehet felsorakoztatni az új stratégia mellett, ez szigorúbb és hatékonyabb a jelenlegi hatályban lévőnél, már több partnerünk, kereskedelmi partnerünk, mint például Amerika, Oroszország, Japán, Brazília, Tájföld, Vietnám és még több más ország is alkalmazza őket. Ezek a partnerországok nagy előnyt élveznek emiatt, hiszen a növényeik bekerülnek az EU piacára. Fordítva azonban ez nem igaz. Náluk csak előzetes értékelés után lehet növényt beszállítani, Az Európai Unió tehát kettős hátrányban van, és kevésbé védett az importtal szemben, és a külső piacokhoz nem fér hozzá megfelelően. A másik érv az új stratégia mellett szól, hogy az állat egészségügy terén a Polszen asszony jelentéséhez kapcsolódva is említette ezt. Erik Andrió tíz módosítót adott be az import vonatkozásában, egyetértek vele, egy koherens csomagot képvisel, és a cél az, ahogy ezt az előadó is szeretné, hogy fokozatosan kerüljön bevezetésre három éven keresztül ez a stratégia az import vonatkozásában, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazkodhassanak ehhez. 228-tól 331-es módosítóig fedi le ezt a területet a módosító indítványok sora, ugyanolyan célokkal, ezért is ilyen hosszúak a módosító indítványok. Azt hiszem a lényeget elmondtam ezzel a filozófiával kapcsolatban, amit Erik Andrióét, de én magam tökéletesen egyetértek vele, úgyhogy ezért nem szólnék én magam ebben a témában. Köszönöm. Bene, grazie Mark. Köszönöm szépen, Mark. Most Ájúzó képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm. Elnök úr, én is köszönöm az előadónknak. A két rendelet, az állat és növényegészségügyi két rendelet egyással párhuzamosan halad. Alapvetően betegségek betegségektől, állat és növényi betegségektől mentes Európai Uniót kívánunk teremteni. Ez a közös a kettőben, a két rendeletben. A legtávolabbi régiókat kivonni a hatály alól részben tekinthetünk rájuk úgy, mint nem tagállamokra, de szerintem ez sem az EU-nak, sem ezeknek a régióknak az érdekét nem szolgálná illetve a tagállamoknak lehetővé kell tenni azt, hogy saját jókon szigorúbb, az uniósnál szigorúbb rendszert vezessenek be, ellenőrzési rendszert, hiszen teljes mértékben ellenőrizni kell azokat a növényeket, amelyek bejönnek az Európai Unióba, egy adott tagállamba. Gondoljunk csak itt mondjuk a mediterrán országból érkező narancsra, fertőzött narancsot könnyű behurcolni mondjuk Kaliforniából, akár egy bőrönben is, ami végzetes következményekkel járhat a ültetvényeinkre. Ellenezzük, ellenezzük ugyanakkor hogy azt a bizottságnak azon javaslat, hogy nem tagállamokban induló exportot is bevonjuk a jelenlegi rendelet hatája alá. Ugyanúgy, mint az állategészségügyi rendelet esetében szerintünk ennek nem, ez nem való ide. az egységes engedélyeztetés esetleg elképzelhető. Spanyolországban például több száz különböző állategészségügyi formanyomtatvány létezik, attól függően, hogy melyik országgal kötött megállapodás értelmében kezd kitölteni. Rengeteg országba exportálunk mm, zöldséget, gyümölcsöt, és mindegyik megállapodásban más és más elvárások vannak, így más és más formanyomtatványt kell kitölteni. Különböző járványok üthetik fel a, a fejüket, amelyekre vonatkozóan az alaprendeletnek természetesen szigorú szabályokat kell bevezetni. A módosító indítványaink részben azt célozzák, hogy a védett területeket csak korlátozott mértékben vegyük ki a jelenlegi rendelet hatája alól. Csak olyan országokból képzelhető el az import, amelyeket a jóvágyat országok listáján szerepelnek, ugyanúgy, mint az általegészségügyi rendelet esetében. A növényi termékek esetében a probléma az lehet, hogy a, például a pálmafák betegsége terjedt el, amikor Egyiptomból érkezett egy fertőzés, és mostanra ez a földközi tenger térségének szinte egészét érinti. Már még egyszer mondom, akár csak az átegészségügyi rendelet esetében itt is csak az jóváhagyott országok listáján szereplő partnerországból szabad engedélyezni az importot. Vannak olyan országok világszerte, ahol gyakorlatilag nincsenek, semmi, nincsenek szabályok a, a növény importra vonatkozóan, máshol például Amerikában roppant szigorúak. Próbáljon valaki becsempészni, vagy bevinni egy növényt Amerikába, hát sok sikert. Nem mindenhol ugyanazok a szabályok, mint az Európai Unióban. Az import esetében határozzuk meg ugyanazokat, vagy alkalmazzuk ugyanazokat a szabályokat, mint amelyeket magunkra is vonatkoztatunk. Ilyen egyszerű. felejtsük el például, hogy a, az, a növényeket veszélyeztető állati kártevők is könnyen utazhatnak magukon a növényeken, ezt hogy ellenőrizzük? Ennek a kérdés is felmerül. Ja, dankeschön. Köszönöm szépen. Alapvetően maga a tervezet jó irányban halad. Mindenképpen harmonizálni kell és egyszerűsíteni kell a teljes rendeletet arra törekszünk, hogy a tagállamok számára, és főként ez a hatóságok számára kisebb legyen a bürokratikus teher, viszont figyelni kell a termelőkre is, hogy a bürokrácia csökkentés nem csak azt jelenti, hogy a hatóságok számára könnyebb lesz a helyzet, hanem ez azt is jelenti, hogy ennek láthatóvá kell válnia az állampolgároknál is. Azonban itt van egy kis kételjem, meg kell vizsgálnunk ezt, hogy hogyan passzol az új rendületbe. Én egy kicsit kritikus vagyok, hiszen a korábbi rendelet már bevált, a termesztők ehhez hozzászoktak, az üzemek, a kereskedők is ismerték ezt, és hogy most ezzel tényleg jobbat érünk el, azt nem tudom. Azon is el kell gondolkodni, hogy ha már egy hatékony kártevő leküzdést szeretnénk, akkor nem szabad olyan termékeket jóvá hagyni, amelyek nincsen tanúsítványa. Tehát minél hamarabb felfedezünk egy tevőt, annál gyorsabban lehet ezt leküzdeni. Meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne ezt még rugalmasabbá tenni. A másik, az is fontos, hogy legyen egy, hogy csökkenteni lehessen a bejelentések küszöbét. Most nagyon magas a küszöb. A vállalatok most például nagyobb állatokról beszélek, hogyha felfedezik a, a kártevőket, akkor azokat általában saját maguk próbálják kiirtani, ezt már csak később jelentik, és ilyenkor már lehet, hogy nagyobb lesz a kár, lehet, hogy csökkenteni kéne a küszöbet annak érdekében, hogy az ilyen kártevőket hamarabb lehessen jelenteni. Tehát minél gyorsabban le lehet küzdeni a kártyát, annál gyorsabban megoldódik a probléma. Azon is el kell gondolkodnunk, hogy ezt a pozitív-negatív listát hogyan kívánjuk kialakítani, hogy pozitív vagy negatív lista lesz ez. Ez fontos kérdés, mert hogyha a listát állítunk fel azzal kapcsolatban, amit nem akarunk behozni, akkor gondolni kell arra, hogy a növénytermesztés kapcsán, a dísznövények kapcsán is nem csak a kertészetek léteznek, sok helyen lehet növényeket venni, nem csak a kertészetben, például a különböző barkácsboltokban is. Nagyon fontos az, hogy a behozatal a kártevők léte is nő, hiszen Néha illegálisan is behoznak az emberek növényeket turisztikai célpontokból, erre is koncentrálnunk kell, tehát minden intézkedést ellenőriznünk kell, amit teszünk, annak tekintetében, hogy ez fenntartható-e az, nehogy annak érdekében, hogy egy olyan helyzet álljon el, ami inkább több kárt okoz. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. Alapvetően úgy vélem, hogy a vállalatok számára előreláthatóságot, átláthatóságot kell biztosítanunk. Nem szabad, hogy túl rugalmas legyen a bizottság, hogy ma így döntsön, holnap pedig úgy. Tehát a különböző vállalatoknak is igazodniuk kell tudniuk a rendelkezésekhez, tehát kevesebb bürokráciára van szükség. És itt ismételten megemlíteném a delegált jogi aktusok számát, ezen jelentés kapcsán is. Persze a delegáltak túl sok nagyobb rugalmasságot biztosítanak, viszont azt kell mondjam, hogy a bizottságot nem demokratikusan választották a parlamenttel szemben, és nem lehet az, hogy egy politikai önállóság alakul ki, és a rugalmasságot arra használják fel, hogy politikailag orientált célokat hajtsanak végre, és ne csak administratív célokat hajtsanak végre. Az administratív célokból történő rugalmasságot én megértem, ehhez kell is a delegált jogi aktus, viszont vannak olyan területek, amelyek politikailag fontosak, és ügyelnünk kell arra, hogy itt nehogy egyfajta párhuzamos világ alakuljon ki, mert ez veszélyeztetheti a bizalmat is Európa irányába az állampolgárok részére. Egyértelműen el kell választani a végrehajtó, illetve a jogalkotási jogköröket, Nagyon fontos az, hogy mi itt a tanácsal együtt döntsünk, és ügyeljünk arra, hogy eh, ne legyen túlságosan sok delegált aktus, mert szerintem ez mennyit az egy politikára motivált eh, adminisztráció irányába, és nem szeretném. Köszönöm, José Bové következik, parancsoljon. Eh, Köszönöm a szót. Nagyon rövid leszek. Először is. Ez a téma rendkívül fontos, de vigyáznunk kell, hogy hogyan járunk el az importtal, mert néha tévedhetünk is, és felvetettünk már az előbb néhány olyan országot, Tarabella úr tette ezt, Andrió úr nevében, ahol nem egyértelmű a helyzet, és vigyázni kell, hogy bizonyos termékek elvetésével ne, nem ö, olyan korlátokat állítunk-e fel, amely nem tarifákra vonatkozik. Ö, mert a betegségek vonatkozásában nem lehet úgy feltételezni, hogy nálunk ez elő sem fordulhat. Tehát ha rendszert vezetünk be, akkor ez olyan legyen, hogy megfelelő ellenőrzés legyen, és ne vethessék a szemünkre azt, hogy nem tarifa jellegű korlátokat akarunk itt emelni. A második dolog a koherencia kérdése, bizonyos ö, károsítók elleni harc. Tavaly a kertészet témájában már megvitattunk bizonyos témákat. a mechanikus harctól kezdve különböző technikák vethetők be, vegyi anyagok beleértve. Nos, bizonyos logikai láncnak kell lennie az álláspontok között, illetve a megfogalmazott szövegek között, és a mi általunk beadott módosító indítványokkal ezt kívánjuk tükrözni, és szerintem a jövő héten sikerül kompromisszumot is kialakítanunk. Köszönöm szépen. Ránc Garcia, e poi Luis... Ránc Garcia következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek eh, Ajúzó asszonynal, Spanyolországnak vannak fenntartási ezzel a szöveggel, illetve javaslattal kapcsolatban. Én azonban arra koncentrálnék, hogy egyes területeken a bizottság kicsit túlságosan is messzire megy. És ezzel a tagállamok eh, eh, tyúk szemére lép, hiszen ez alapvetően jó néhány területen tagállami hatáskör. Ezzel túllép az Európai Bizottság a saját hatáskörén, és olyan tagállami mesdjére téved, ahol semmi keresni valója. Persze le kell fektetni azon feltételek listáját, amelyet teljesíteni kell, ebben támogatnunk kell. Ugyanakkor végső soron tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy az ellenőrzés jogát kinek adják, oda kihez rendelik. Az Európai Bizottság így megpróbálja a tagállamok hatáskörét elcsenni. Ami a harmadik országokból irányuló tagállami exportot illeti. Nos, ez ügyben Májusz asszony sem tette, hogy több mint 200 különböző kérdődő megállapodás szabályozza ezt a területet Spanyolország esetében. Ha mindent egybe, egy kalap alá vennénk itt az Európai Parlamentben, akkor az e, egyéni e, tagállamok által harmadik országokkal kötött kétoldalú megállapodásokat sodornánk veszélybe. Ez nagy hiba lenne, hiszen így nem tudnánk annyit exportálni, amennyi e, kapacitásunk van, mert nem reális, nem kiegyensúlyozott, harmonizációs törekvéseket tesz az Európai Bizottság. Talán majd később, egy-két évtized múlva, de jelenleg erre még nem érett meg a helyzet. A tagállamok és a harmadik országok közötti két oldalú megállapodások megkötése nem könnyű dolog, és ezt nem szabad veszélybe sodornunk egy túlzott harmonizációs törekvés által. Ami a korlátozások listáját illeti, miért is ne legyen egy olyan lista, amely megmondja, hogy honnan és mit importálhatunk. Obrigado, Presidente. Luis. de falar mais uma vez. Köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyék jelentéstevőnk nevében szeretnék hozzászólni, akinek távol létéről már szóltam. Számos módosítót benyújtottunk, főként a 40-es, 41-es, 43-as, 45-ös, illetve 68-as cikkekhez. Ezek a módosítók a következő kérdésekkel függenek össze. Először is olyan betegségek felvétel, amelyek az alaprendeletben is benne vannak, illetve az import kérdése. Erről már beszéltünk. Úgy véljük, hogy sokkal jobb lenne ezt a rendeletet kiigazdani a állat egészségügyi rendelethez. Mi pozitív listát szeretnénk tehát. Szeretnénk, hogyha engedélyeznék azt, hogy az engedélyezett országokból be lehessen hozni termékeket. Reméljük, hogy sikerül majd ezt beledolgozni a kompromisszumokba. Ugyanis ettől függ majd a szavazásunk is. Köszönöm, kedves kollégák! Akkor most a bizottság kap szót, Podle úr parancsoljon. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Oui, c'est un sujet... Euh, Valóban olyan témáról van szó, a növényegészségügy esetében, amely na, nagyon fontos, és ami kicsit háttérbe szorult az általános egészségügy mögött az elmúlt 40 évben. De az elmúlt 10 évben azt tapasztaltuk, hogy a nemzetközi kereskedelem egyre növekvő tendenciát mutat, a globalizációval egyre több növénybetegség eh, és kártevő érkezik az Európai Unióba. Említették itt például a pálma fák eh, fertőzését, egy eh, Egyiptomból származó pálmafát megtámadó kártevővel eh, találkozhattunk, ugyanez igaz a narancsfákra, az olajfákra, és így tovább, és így tovább, sorolhatnám őket. Ezek ha, jellemzően harmadik országból érkeznek. Természetesen a nehézséget az okozza, hogy hogyan találjunk egy korrekt stratégiát a probléma megoldására. Tarabella úr, Ajuzó asszony és mások is beszéltek arról, hogy változtatni kell a stratégián, hogy eh, egy exportengedélyen rendelkező országok listáját eh, állítsuk fel, azon országok szerepelnek ezen, amelyek a nemzetközi eh, elvárásoknak eh, megfelelnek e tekintetben. Vannak olyan országok, ahol sokkal szigorúbb a rendszer, például Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon, hogyha valakinek van a bőröngyében egy alma, akkor fennáll a veszélye annak, hogy eh, határon nagy büntetést szabnak ki rá. Ez a stratégiaváltás, amelyet több tagállam is javasol, a vita tárgyát képezte az elmúlt hónapokban, években a tanácsban. Lenne ennek persze néhány előnye, hiszen az importot jobban, szigorúban tudnánk ellenőrizni, ugyanakkor nehézségekkel is járna. A növényi termékeket exportálni, a harmadik országokat nehéz helyzetbe hozná. A, a hús esetében csak 15 országról beszélünk, többé-kevésbé. Ugyanakkor a növényi termékek esetében rengetegféle termék van, a gyümölcs, a zöldség, a, a fák, a különböző fák, a gabonafélék, és így tovább, és így tovább, rengeteg ez, el, eltérő típusú növényről van szó. Tehát nem csak egy olyan listának kellene lenni, amelyen az országok szerepelnek, hanem a, a, a termékek listája is. Ahogy az Bové úr is elmondta, ez óriási munkája járna ez a, a, az EFSA számára a kockázat felmérése. A jelenlegi ö, rendszerről sokan azt mondják, hogy túlságosan nyitott, ugyanakkor, vagy mm, megelőző intézkedéseket hozhatunk, ennek segítségével vagy utol feléphetünk. Körülbelül négy évve már, hogy harmadik országokkal szemben intézkedéseket foganatosítunk, például Tájföld, India esetében meg is tettük ezt, hogy csak egy-két példát említsek. Olyan kérdéseket, amelyek alapvetően import eh, korlátozást eh, jelentett, és erről természetesen megfelelő módon tájékoztatok is az adott tagállamokat. Ez a stratégiaváltás nagyon nehéz, nagyon kényes ügy, és könnyen az a járhat, hogy óriási administratív munka szakad a nyakunkba, és a tagállami állat- és növényegészségügyi szervek nem, nincsenek sokan és nem túl nagyok, egyre csökkenő számú alkalmazottal kell dolgozniuk, hiszen a válság miatt jó néhány tagállamban rendesen visszanyeslik a költségvetésüket. Ez azt jelenti, hogy nehéz meghozni egy ilyen döntést. Pár szót szólnék a legtávolabbi régiókkal kapcsolatos feltett kérdésről is. Igaz, hogy csak lábbal vannak az Európai Unióban, ha úgy tetszik. Ugyanakkor a gyakran trópusi éghajlatú országokról van szó, ahol vírusok, baktériumok, gombák, rovarok teljesen eltérnek a, az Európai Unió többi tagállamától, teljesen másfajta fellépés szükségeltetik, más növényegészségügyi stratégia, jóval nagyobb odafigyelést igényel ez a legtávolabbi régiók esetében. A pozei növények Még hogyha nem is az Európai Unió kontinentális részét érinti ez a kérdés, a POZÉ program segítségével lehet ezeket a növényegészségügyi intézkedéseket finanszírozni. Lássuk most a pozitív vagy negatív lista kérdését. Bizonyos fokú rugalmasságot gondoltunk, javaslunk annak érdekében, hogy ha megjelenik egy ilyen betegség vagy kártevő az Európai Nő területén, ugyanakkor a delegált aktusokkal Véleményünk szerint az Európai Parlament és a Tanács komoly hatáskörrel bír, hiszen fennáll a lehetőségük arra, hogy meghatározzák, hogy az Európai Bizottság túllépette a hatáskörén, mivel rendeleti úton szabják meg az erre vonatkozó kritériumokat a rendeletben szereplő cikkek útján. Tehát ezeket lehet megerősíteni, lehet egyszerűsíteni. A úgy véljük, a listája véleményünk szerint demokratikus befolyás nélkül akarja ezt a listát megállapítani és ezt a munkát elvégezni. Szerintem ez nem így van, de bizonyos sokú rugalmasságot kívánatosnak tekintetünk, tekinthetünk, és úgy érezzük, hogy az Európai Parlament és Tanács továbbra is komoly hatáskörrel bírna ezen a területen, amennyiben úgy érzik, hogy az Európai Bizottság nem megfelelő módon végzi a munkáját. Elnök úr, ennyit szerettem volna röviden elmondani az eddig elhangzott képviselő felvetésekre reagálva. Köszönöm. Grazie, direttore. Köszönöm, igazgató úr. Akkor most visszaadom az előadónak a szót. Parancsoljon Fejman kollega. Vážený pane předsedo, já bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili dnešní diskuse. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a mai vitában. Ez egy nagyon bonyolult dosszié, és minél többet beszélünk róla, annál több probléma merül fel. Óriási feladat fog előttünk állni, amikor majd jövő héten elkészítjük a szavazólistát, és megpróbáljuk megtalálni az elfogadható megoldásokat, ami a többség támogatására érdemes lehet kedden Strasbourgban két órakor az árnyékjelentéstevők összeülnek, és megpróbáljuk összeállítani a szavazólistát. Szeretnék mindenkinek köszönet mondani a segítségéért. Bene, grazie. Köszönöm, Fejmond kollega. Február 11-én fogjuk elfogadni az, a jelentést, ha minden igaz. Akkor most a mai ülés ötödik napi rendi pontjához értünk, a növényi szaporítóanyagok előállítás és fogalomba hozatal a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó jog. Sergio Paolo Francesco Silvertris az előadójának a témának, és emlékeztetni szeretnék arra, hogy már erről volt szó, és mindannyian tudják, rendkívül fontos ez a javaslat, és rendkívül kényes terület, hiszen több mint 1461 módosító indítvány született a témához, beleértve 90-et, amelyet az előadó fogalmazott meg. Vannak közöttük olyanok is, amelyeknek a célja az, hogy a bizottsági javaslatot elvessék. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani azt is, hogy erről már a koordinátorok a legutóbbi Strasburgi plenárison tárgyaltak, és nyilván tájékoztattuk erről a különböző frakciókat, de többséget szeretnének elérni az egyes frakciókon belül, hogy elutasítsák a bizottsági javaslatot megfelelő alapon. de ez majd eldől. Most a szakbizottságon belül kellene ö, minden képviselő ö, jelenlétében megvitatni ezt a témát, úgyhogy ezzel elnézést kérek ö, Sergio Silvestris nevében nem tudott eljönni, mert Olaszországban bizonyos problémája volt, de ugyanakkor emlékeztetni szeretnék arra, hogy a koordinátori ülésen Strasbourgban azt fogalmazta meg, hogy a frakciók többségének az akaratát kell tükrözni, úgyhogy a szakbizottságnak kell majd döntenie ahogy a koordinátorok is döntöttek, a szakbizottsági ülést követően a koordinátorok fogják még egyszer megvitatni ezt a témát, hogy milyen irányba haladjunk a továbbiakban az összetett kérdést illetően, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illetően, nagyon sok koordinátor beszélt erről. Nos, mindezekkel megvitat, megnyitom a vitát, már jó sokan jelentkeztek, és utána természetesen a koordinátorok ülésén fogunk dönteni. Először Brita parancsolja. Ja, danke. Ich habe mal eine grundsätzliche Frage. Wenn Köszönöm. Alapvető kérdésem lenne, hogyha már úgyis koordinátori ülésről beszéltek, hiszen valószínűleg nincsen még százszerzelékos egyetértés. Szilvesztris úr úgy sincs ma itt, hogy megvédje a saját jelentését. van -e egyáltalán ennek értelme, hogy beszéljünk ma erről, vagy nem lehet ezt inkább elhalasztani annak érdekében, hogy a koordinátorok tényleg megállapodhassanak, és tényleg vagy lesz miről beszélnünk, vagy lesz egy megállapodás, vagy nem. Ez egy egy nyílt kérdés, mert nem igazán jártam ezt az eljárást. Grazie, Britta. Köszönöm, Britta. A koordinátorok legutóbbi ürésének az volt a célja, hogy a szakbizottság napi rendjére tűzzük ezt a témát, Sergio Silvestris jelentését. De mindenkinek mondom, aki jelentkezett a hozzászólásra. Visszatérünk erre a témára egyébként is a koordinátorok ülésén Kérem, hogy mindenki röviden szóljon tehát hozzá, mert ez a napirendi pont ilyen módon egy kicsit felesleges is. De hát itt van a napirendi pontunk, tehát beszélni szeretne róla a José Bové, például a következő hozzászóló parancsoljon. Oui, uh... Köszönöm. Azt hiszem, hogy tényleg kicsit fura helyzetben vagyunk, mert csak 15 képviselő van jelen a szakbizottsági ürésen, és a jelentés készítője sincs itt. Úgyhogy egy kicsit bonyolult a helyzet, pedig több mint 1300 módosító született a jelentéshez. Úgyhogy ez nem működik így, ez nagyon jól illusztrálja azt, hogy nem lehet megfelelően dolgozni úgyhogy valami már megvitatásra került a legutóbbi koordinátori ülésen, erről újra szó lesz, de én azért azt el szeretném mondani, hogy az a javaslat, hogy egyértelműen elmagyarázzuk azt, hogy miért nem tudjuk megvitatni a jelenlegi formájában a szöveget. Nyilvánvaló, hogy nem tudjuk befejezni ezt a munkát az utolsó plenáris ülés előtt. De azt gondolom, hogy öt pontra kellene korlátozni a vitát a koordinátorok ülésén, és akkor persze beszélhetünk erről a jövő héten Strasbourgban is, amely egyeteműen megmagyarázza, hogy miért szavazzunk mellette vagy ellene a szöveg elvetésének. Én azt gondolom, hogy anélkül, hogy belemennénk a részleteibe a szakmai témának, egy dolgot ami fontos, fel kell vetnünk, nevezetesen nem értem, hogy mi a bizottság álláspontja. Irányelvből miért lesz rendelet? Azt gondolom, hogy ez központi kérdés. Mert ahogy irányelvből rendelet lesz, nincsenek már belső lehetőségek a tagállamok számára, hogy foglalkozzanak a témával. Ez azt jelenti, hogy a parlament nem döntött a priori erről a választásról. Ez a bizottság a Persze ezt meg lehet indokolni, nem erről van szó, de azt gondolom, hogy ez alapvető kérdés, mégpedig politikai jellegű, nevezetesen, hogy hogyan döntjük el azt, hogy mi lesz a vetőmagokkal, rendelet vagy irányelv vonatkozásában. Szerintem ez már egy olyan előzetes téma, amiről bizony vitatkoznunk kellene már előtt. Elnök, köszönöm, José. Többek között ma jelen van a bizottság is, a főigazgató, úgyhogy fel lehetne használni ezt az időt arra is, hogy tisztázzuk például ezt a kérdést. Aztán röviden, ha lehet, megvitatjuk a többiet. Tessék, Mártin. Csak annyit mondanék a frakcióm nevében, hogy elég abszurd úgy beszélni a javaslatról, hogy nincs is itt a jelentéskészítő, nem tudom miért nincs itt, de nem lehet egy árnyék vitát itt folytatni, ha, hiszen itt eh, ezen szaporítóanyag rendelet eh, nagy részét el akarjuk fogadni, itt arról van szó, hogy hogyan bánunk a többséggel, és szeretnénk a bizottságnak jelezni azt, hogy mit szeretnénk javítani, mit szeretnénk változtatni. Ezt szeretnénk a bizottságnak elmondani, viszont úgy vitát folytatni, hogy a jelentés készítője nincs jelen, ez eléggé abszurd. A koordinátori ülésen erről beszélnünk kell, hogy hogyan bánunk az ilyenfajta témákkal, hiszen különbözőek a jogi felfogások, különbözően bánunk azzal, hogyan utalunk vissza valamit. Én azt kérném, hogy ne legyen vita úgy, hogy nincs jelen a jelentés készítője. Sajnálatos, hogy az anyagjelentés, megfelelő tevőt sem talált. Én azt várom, hogyha valaki egy jelentést vállal, akkor azt komolyan is vegye. Bene, Girling e poi Ayuso. Jó, Girling kollega következik, majd Ayuso kollega parancsoljon. Thank you, Chairman. Well, I'm... Köszönöm. Elnök úr, én csak azt ismétlem, eh, amit mindenki már elmondott. Teljesen fölösleges eh, erről egyáltalán vitáznunk. Eh, tudjuk, hogy eh, mit beszéltünk a koordinátorok ülésén, próbáljuk aztán megoldani. Aztán az előadó Múlt héten nem volt itt Brüsszelben, én nem tudtam vele felvenni a kapcsolatot, megpróbáltam e-mailen és telefonon is. Így nem tudtunk az árnyék előadókkal megállapodni arról, hogy mit is lehetne tenni. Alapvetően a koordinátorok feladata megbeszélni, hogy mit tegyünk ez ügyben. Köszönöm. Azért használjuk ki ezt a lehetőséget, mert a főigazgató nem lesz itt a koordinátorok ülésén, úgyhogy ezért vitatjuk meg ezt a témát, és aztán újra visszatérünk erre a koordinátorok ülésén. Most Ayuso kollega következik. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban próbáljuk kihasználni azt a tényt, hogy itt a főigazgató. Hallgassuk meg, hogy neki milyen mondani valója ez ügyben egy bonyolult problémával van dolgunk. Nem egy irányelvről, hanem 12 irányelvről van szó, ami rendeletté válik majd úgy, hogy 11 különböző területet szabályoz egyetlen egy rendelet formájában. Túlságosan általános jellegű ez a szöveg, főként ilyen technikai témánál ez túl sok, túl általános. Úgy érzem éppen ezért, hogy érdemes, igenis érdemes beszélni a Silvestris jelentésről. Az a kis piacokra az úgynevezett rés piaci termékekre vonatkozóan ezek helyi kis piacok, amelyeknek egy saját meghatározása vagy definíciója van, ugyanakkor a mikro cégekhez eh, nem kapcsolódik ez, eh, ez a nis termékekre, kispiacokra vonatkozó kitétel. Hogyha eh, félretesszük a nagy cégeket, akkor a fennmaradó cégek többsége az nagyon kicsi cég. Spanyolországban például a, a, a, a forgalomba, a vetőmagot forgalomból hozó cégek 80%-a ilyen, ilyen, ilyen nincs, azaz réspiaci cégnek számítana. ráadásul delegált aktussal, nem delegált aktussal, hanem hagyományos jogszabályjal kellene eljárni. A túlságosan sok delegált aktusról beszélünk, több mint 90 tartozik ide, ha nem tévedek. Az erdészettel kapcsolatban a az erdészeti szaporítóanyagokra nem szabad, hogy kiterjedjen ennek a jogszabálynak a hatája, már csak azért sem, mert erre van területre vonatkozóan is túl sok a végrehajtás és delegált aktus, tehát úgy érzem, hogy a jogalapok túl sok kérdésre nem terjednének ki. Ami pedig a növény szaporító anyagokra vonatkozó konkrét szabályokat illeti, túlságosan általánosít is a megfogalmazás. Jóval szigorúban viszonyulunk a különböző változatokhoz, egyes ágazatokban kötelező, más ágazatokban pedig önkéntes lenne a nyilvántartás, ami egyébként költségben, költségvonzatokkal is járna. Tampoco define el proyecto las variedades Ennek beláthatatlan következményei lennének a kötelező engedélyeztetésre vonatkozó szabályok itt nem szerepelnek, majd a rendelet elfogadását követően delegálaktus formájában az Európai Bizottság határozna meg ezt, illetve ezeket. Ez egyrészt késedelmet okozna, másrészt bizonyos piacokat, piacokon torzulást hozna. Az új klón nyilvántartás bevezetése szerintem a legproblémásabb. Eh, ez egyelőre nem létezik. A klónokkal nem foglalkoztunk ez idáig. Csak a, a szülő és a szülőtetvények, illetve alma alma esetében beszéltünk klónokról, máshol nem. A 10 millió nál kisebb forgalmú, tíz embert kevesebb, tíz embernek kevesebbet foglalkoztató cégek számítanának mikrovállalkozásnak. Azt hiszem, hogy ez is piac torzuláshoz vezethetnek. Kadenbach, majd Tarabella kollégák következnek. Nagyon szépen köszönöm. Először is be kell valljam azt, hogy az Európai Bizottság javaslatát bizonyos hasfájással vártuk, mert már bizonyos dolgokat ismertünk előzetesen, például a fajták esetében, a csere lehetőség tekintetében ezeket aggodalommal figyeltük. Az volt a benyomásunk, hogy a réspiac szabályozással egy olyan jelentés tudna létrejönni, amivel egyetérthetnénk. De mikor jobban megvizsgáltuk az Európai javaslatát, és elmondhatom, hogy a képviselők is, illetve a parlamenten kívüli érdeklődők is nagyon is foglalkoztak ezzel a javaslattal, és ezért jött létre ilyen sok módosító indítvány, és ez mutatja azt, hogy a képviselők nem értenek egyet ezzel a javaslattal, mert ez aggályra ad okot. 12 irányelv és rendelet összevonásáról van szó egy rendeletté, és ebben a rendeletben nem csak olyan témák vannak benne, amelyek az irányelvekben benne voltak, ez túlmutat a jelenlegi rendelet hatáján, illetve a jelenlegi irányelveken nem csak amiatt aggódunk, hogy hogyan lesz ez végrehajtva, hiszen itt nem lesz már nemzeti játéktér, úgy, mint a múltban, és itt nagyon fontos lenne a nemzeti mozgástér, a regionális mozgástér. A nevemben, a frakcióm nevében számos módosítót benyújtottam, és mégis arra jutottunk, hogyha ezeket a módosítókat meg is szavazzuk, sőt, talán még kompromisszumokat is találunk, akkor ezt a bizottsági javaslatot talán teljessé lehetné tenni. Meg vagyunk arról győződve, hogy vannak olyan területek, amelyeket nem is lehet módosítani, és túl kevés az időnk arra, hogy egy olyan szabályozást hozzunk létre, amely minden érdeket pozitívan tudunk teljesíteni. Gondolunk kell például a kisgazdálkodókra, a kertészekre, azokra, akik a biodiverzitás irányába érdeklődnek. Nehéz megfelelni az ők érdekeiknek, és azt kérném, hogy ezt a javaslatot utaljuk vissza a parlament illetve ezen a szabizottság többsége meg lesz e mellett, mert csak így lesz esély arra, hogy a 12 érvényben lévő irányelvet egy értelmes új rendeleti formájuk át. Tehát azt kérném, hogy ezt a, ezt a kezdeményezésemet támogassák. Köszönöm Kadembák képviselőnek, most Tarabella kollega következik, majd Albert Tesz. Nem akarok a nehézségekre kitérni, illetve hogy milyen hosszú a szöveg, de van egy olyan rendelet, amely 12 irányelvet akar összefogni, elég régi, ezek közül egyik-másik, több mint 1400 módosítóindítvány született, én 32-t fogalmaztam meg, nagyon sok témában, nem csak a mikro, hanem a KKV-kről is kell beszélnünk, hiszen egyre szélesebb területeket ölelnek meg, egyre eltérőbbek. Aztán ott van a globalizáció. Ez mind-mind nagy kihívás, de a lényeg a következő. Elutasítjuk-e a bizottsági javaslatot? És ez nem jogunk-e, mint parlamenti képviselőknek, az állampolgárok ruháztak fel minket ezzel, ha azt javasoljuk, hogy vessük el, mit tesz a bizottság? Akkor a tanácsban éli tovább életét, és, a módos, és nem módosítja a bizottság? Mert egyébként, ha mi elutasítjuk, meg kellene tennie? És nem fogjuk tudni javítani a szöveg minőségét, mert nem lesz rá módunk. Nyilván egyre több ilyen jelenség lesz, de hogyha a szöveg tovább él, az valószínűleg nélkülünk teszi. És ugye ezt a kockázatot fel kell mérnünk, ha a parlament most elutasítja a szöveget, mi lesz utána? Hát ez engem aggaszt egy kicsit, és szeretném tudni, hogy ez milyen kockázatot jelenthet. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, erről beszéltünk a koordinátorokkal is, és véleményt fogalmaztunk meg. Az eljárás a következő. Ha nincs jelentés, akkor nyilván kimarad a parlament bizonyos területből. Nyilván a második olvasatra kevesebb idő marad, de mindenképpen továbbra is lesz szerepünk, ami a lényeget illeti. Erről egyébként is beszélünk. Albert Dess következik, és aztán Anyu képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kell kérnem, mert elkéstem. Igazából Sergio Silvestris helyett kellett volna bocsánatot kérnem, mert hogy nem tud itt lenni. Azt kértem volna, hogy halasszuk el ezt a vitát. Nem szeretnék mindent megismételni, ami elhangzott, amit Káldenbach asszony elmondott. Az egész dolog annyira bonyolult és annyira terjedelmes, még akkor is, hogyha szervezetekkel beszélek, ott is különbözőek a vélemények, ott is vannak szaporítóanyag termesztők, akik bizonyos kérdéseket szeretnék. Nem hiszem, hogy mindent figyelembe tudunk venni, amit szerettünk volna. Viszont, ami engem meginkább aggaszt, az az, Ajúzó asszony, hogy 90 delegált aktus van. Április 15-én nem lesz ülésünk, és nem szeretném, hogyha a választások napján majd olyan delegált jogjaktusokat kelljen megvédenem, amit nem tudnék megvédeni politikai szempontból. Főként az agrárreform kapcsán megvalósult delegált aktusok aggasztanak engem, és ezért azt kérném a frakcióm nevében, hogy ezt az egész dolgot halasszuk el, és majd nyugodtan beszéljünk erről, mert annyian nyitott kérdés, hogy arra van szükség, hogy a 12 irányelvet egy rendeletté alakítsuk át, viszont erre nincs már idő ebben a jogalkotási ciklusban. És igazából nincs is akut cselekvési igény most, illetve szükségesség, mert mindenki tud élni a jelenlegi szabályozással, elég kevés panaszt hallottam az elmúlt években a szaporítóanyag témájában Európában. Ezért egyetetek már Tarabellával abban, hogy meg kell találni a módját annak, hogy egy megfelelő eljárás valósuljon meg. A jogi szolgálatot már megkérdeztem, majd a koordinátori ülésen beszélhetünk még erről, de úgy vélem, hogy a frakciókon átnyúlóan kell megtalálni a módját annak, hogy erről inkább majd a következő választási periódusban tudjunk megfelelő döntést hozni. Rendben, mondja az elnök Agnyó úr, majd Klaszasz. Köszönöm, elnök úr. Az Albert Dessert által elmondottakat nagyrészt szeretném én is támogatni. Ezzel kapcsolatban a növényi szaporítóanyagok témájában több mint 5000 üzenetet kaptam. Korábban senki sem panaszkodott nálam, tehát úgy tűnik, hogy a nem létező problémára keresünk választ. Nyilván az uniós jogszabályok roppant bonyolultak, de van még két másik eleme is ennek a vitának, amelyek roppant zavaróak és e, bonyolultak hogy fehér könyvek, zöld könyvek készültek a mm, Nagy-Britanniában. Szokták mondani, hogy Skócia szokott skót mintás könyveket kiadni, de egy, egy non-paper, tehát egy non-könyv készül, hát egyébként kihallott már, hogy egy nem dokumentum-dokumentum készül. A konzervatív képviselők eh, elutasítják ezt. Nos, az az, össz, az a az okozza gondot, az okozza gondot, hogy a DEFA, a brit hatóság eh, a módosító indítványokat eh, viszont támogatja, tehát teljes összevisszaság van. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság túl nagy fába vágta a fejszét. ne próbáljunk olyan problémát megoldani, ami nem is létezik. Szokták mi felénk mondani. Köszönjük, anyu úr. Klassz asszony, majd jár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyértelmű a vitából az, hogy 1400 módosítóval nem lehet dolgozni, és egyetértek az előttem szólókkal, de ezek ellenére ki kell használnunk a lehetőséget arra, hogy a bizottsággal és egymással is beszéljünk a tartalomról. Ájúzó kollégának hálás vagyok, hogy néhány részletet már kiemelt, és szeretnék még egy nagyon fontos részletet felvetni, ez a heterogén anyag kérdése. A szaporítóanyag rendelet kapcsán számos új definíciót láthattunk, a parlamenti kollégák még plusz definíciókat is megalkottak a talajfajtákkal kapcsolatban is. A kérdésem az az, hogy hogyan lehet ezt egy értelmes egészé formálni majd. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban már elgondolkodott? vagy itt majd inkább egy heterogén anyagot kívánnak e bevezetni. Ez idáig a szaporító anyag szabályozásokban mindig is egy tiszta anyagot szerettünk volna bevezetni, amely biztonságos a gazdálkodók számára, most pedig többfajta megkülönböztetésről beszélünk, tehát ez lenne az én konkrét kérdésem az Európai Bizottság irányába. Ezen kívül nem fogjuk majd ezeket a módosítókat az irat többet tenni, hanem majd ezek alapján fogunk dolgozni, és nem gondolom, hogy teljes mértékben újonnan kellene kezdenünk, tovább kell vezetni a dolgokat, és amit Albert ezt felvetett, azt is meg fogjuk majd gondolni. Van egyetlen értelme annak, hogy mind a 12 irányelvet eldolgozzuk, vagy inkább differenciáltan kell gondolkodnunk. A, a, a bürokrácia megszüntetése fontos, de nem tudom, hogy tényleg a bürokráciát csökkenti-e az, hogyha 12 irányelvből egy rendeletet csinálunk. Lehet, hogy pont bonyolultabbá teszi az egészet, mert lesznek olyan kérdések, amelyeket nem tudok ide beilleszteni. Tehát azt kérném magunktól, de az Európai Bizottságtól is, hogy közösen próbáljuk megoldást találni. Szerintem sokkal több vitára van szükség, és ezt nem tudjuk elintézni április 18-ig. Ja, vielen Dank, das war eine äh, Grundsatz. Ja, kollega, igen. Egyet értek azokkal, akik úgy gondolják, hogyha szeretném magunkat komolyan venni parlamentként, és szeretnék figyelembe venni a delegált aktusokat is, akkor ezt a vitát, ezt a munkát nem tudjuk lezárni ebben a ciklusban. Mi meg kell találnunk a módját annak, hogy véleményt cseréljünk, annak érdekében, hogy ne kelljen nulláról kezdenie a kollégáknak a következő ciklusban. A koordinátoroktól ezért azt kérném, hogy találjanak megoldást, legyen egy kompromisszum, ha bár ellenzem azt, hogy ezt a rendeletet most átnyomjuk még ebben a ciklusban, Sok tárgyalást folytattam, számos ösztönzést kaptam, ezekről módosítót is írtam, de mégis lenne egy alapvető kérdésem az Európai Bizottsághoz. A 12 irányelvből miért csinálunk egy rendeletet? Sokból egyet csinálunk, ennek még lehet is értelme, de ezzel a rendelettel lemondunk irányelvekről, és ezzel olyan játéktérről is, aminek volt értelme a tagállamokban. Ben, anch'io vorrei fare una domanda. Köszönöm. Én is szeretnék kérdezni Podli főigazgatótól. Ja, van még valaki, aki hozzá szeretne szólni. Martin, parancsolj! Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, dass hier als Debatte... Nincs értelme ezt vitának tekinteni, mert néhány dolgot itt kiragadhattunk, feltehetünk kérdéseket a bizottságnak. Elnök úr, hogyha a jelentés készítője nincs jelen, akkor már nem is, akkor le, akkor le kéne mondani az egész vitát. Ez így van, sajnálom. És a jelentés készítőnek mondom, bár ő nincs itt, de átadhatják neki, hogy azt sem lehet, hogy nem lehet elérni őt az azt jelenti, hogy nem végzi a munkáját. Most a koordinátor ülése meg kell találni a módját annak, hogy közösen ezt a kérdést hogyan kezeljük helyesen. Nem azt mondjuk, hogy befejezzük ezt a vitát, hanem azt mondjuk, hogy a bizottságnak szeretnénk fontos jelzéseket adni arra, hogy hogyan tudna egy jobb javaslattal élni. Ennek kellene lenni a feladatunknak, nem pedig az, hogy ilyenfajta vitákat folytassunk, mint ma. Ez nem igazán vita, hogyha mindenki ezt meg azt felveti, meg kérdéseket tesz fel. A koordinátorok ülésén ki kell mondanunk azt, hogy, hogy akarjuk-e ezt, hogy a következő plenárison beszéljünk -e erről, akár milyen formában, de mindenképpen meg kell mondani a bizottságnak azt, hogy milyen formában akarunk előre mozdulni, de ilyenfajta vitákat nem szabad folytatnunk. Allora... Jó. Akkor megadnám a szót Budlinak, mintha a vita lefolytatása került volna. Mielőtt megadnám azonban a szót, a kérdésem a következő tekintettel az összetett voltár ennek a témának a módosítintványok számára nem lehetne a vetőmagokat külön kezelni az egyéb szaporítóanyagoktól, tekintettel ugye a komplikált területre, mert két különböző dologról van szó. Pudli úri a szó tehát, és aztán röviden lezárjuk, mert van még a koordinátorok ülése. Köszönöm. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Örömmel válaszolok önöknek a mai napon is még ha nem is ö, hivatalos a vita, de szívesen csatlakozom önökhöz egy következő vita során. Nagyon összetett, nagyon szakmai jellegű témáról van szó. Igen, speciális ismereteket igényel. Ezért volt rengeteg vita erről a szövegjavaslatról. Először válaszolnék Bové úr, Jár úr, és talán az kérdésére is elnök úr. Miért rendelet? lesz 12 irányelvből. Két válaszsal élhetek. Az első az, hogy 12 irányelv került elfogadásra az idők folyamán körülbelül több mint 45 éve. A definíciók nem mindig ugyanazok, a koncepciók sem, a fogalmak sem, a technológia fejlődött, nagy a különbség a 12 irányelv között, ami az elveket illeti, is, nem csak szakmai jellegüket illetve. A második pedig az, hogy mivel ezek irányelvek voltak, a tagállamok ezeket az irányelveket nemzeti jogrendükbe elég eltérő módon ültették át. Az ellenőrzés talán nem volt eléggé szigorú a múlt folyamán, hogy utána nézenek, hogy hogyan kerültek ezek átültetésre a nemzeti jogrendszerbe. Úgyhogy ennek eredményeképpen jelentős különbségek is születtek, amelyek aztán a közösségben belüli ö, ö, kereskedelmet is befolyásolták. Aztán a mikro, kicsi, közepes, nagy vállalkozások fordultak hozzánk azzal a kéréssel, hogy harmonizáljunk, hiszen nagyon sok a probléma a forgalmazással, még gyakorta ugyanazon tagállamon belül is, hiszen különböző régió szintű szabályokkal kell szembenézni az ugyanazon tagállamon belül is. Pontosan ezért javasoltunk rendeletet, hiszen önök is tudják, ez kötelező a tagállamokra nézve, de ugyanakkor bizonyos rugalmasságot is előre vetítettünk, anélkül túlságosan részletekbe bocsátkoznánk egy ilyen rendeletben. Ebben a rendeletben olyan rendelkezéseket kívántunk bevenni, amelyek az erdőre is vonatkoznak, ugyanakkor tudván tudva, hogy az erdő külön életet él. Minden más növény az erdőn kívül bizonyos ö, tanúsítványjal rendelkezik, ami a minőséget illeti. Az erdőben viszont ö, az eredetre vonatkozik ez, ö, legyenek ezek fenyőfák vagy ö, tölgyfák. Tehát, ö, hogyha például Németországban valamilyen ö, tölgy, fenyőt, tölgyfa ö, vetőmagot ültetnek el, amely mondjuk Spanyolországból származik. Azonban az ellenőrzések 80%-a hasonló, csak 20 sajátos. Ezért akartuk az erdőt is ide sorolni az egyéb szaporít anyagokhoz. Mivel megkaptam ezt a lehetőséget, talán elnézést kérek, nem magyaráztuk el talán megfelelő részletességgel, hogy mi a szépség ennek a szövegnek. Erőteljesen kritizáltak minket, mondván, hogy a bizottság favorizálni kívánja a nagy multicégeket, vagy négy-öt ilyen céget, és ki akarja írtani a mikrovállalkozásokat, a betőmagokat, a biogazdálkodás számára. Nem, Egyáltalán nem akartuk az alternatív gazdálkodási módokat megszüntetni. Igaz, hogy van egy csomó olyan rendelkezés, amely az úgynevezett hagyományos vetőmagokra vonatkozik, ahol az új fajtákat ö, regisztrálni kell, ö, ahol a megfelelő hatóságoknak kell ö, a különböző tételeket megvizsgálni, azonban ami a gazdasági szereplőket illeti, bizonyos rogalmaságot is beépítettünk. Támogattuk az innovációt annak érdekében, hogy az újfajtákat könnyebben lehessen jegyzékbe venni, vagy nemzeti katalógusok, vagy európai katalógusok segítségével. Úgyhogy rugalmasabb, gyorsabb intézkedéseket irányoztunk elő a hagyományos vetőmagokra. Azonban alternatív vetőmagokat is szerettünk volna a biofajtákra, a hagyományos ö, fajtákra, az úgynevezett réspiacokra. Egyértelmű rendelkezéseket szeretünk volna, ö, amelyek egyszerűek és világosak. Ugyanis ma vannak olyan tevékenységek, ahol nincs megfelelő rendelkezés. Például be akartuk ezeket a heterogén anyagokat vezetni, ahol esetleg pontosítani lehetne a definíciót, a fogalmat, ahogy ezt Klaus asszony is kérte. A szándékunk az volt, hogy lehetővé tegyünk minden kereskedelmi rendszert, amely ö, akár ö, nagy ö, méretekben működik, akár kis területeken, aztán azzal is vádoltak minket, hogy minden dísznövényt és régi fajt ki akarunk ölni, pedig egyáltalán nem erről van szó. E, tudatában vagyunk annak, de talán rosszul magyaráztuk el, hogy ebben a szövegben sokkal világosabban próbáltuk ö, megmutatni ö, a hagyományos ö, fajták ö, vetőmagjai, illetve a biogazdálkodás számára szánt régi fajta ö, vetőmagok együttélését, illetve a rés piacokra szánt vetőmagokat. Végezetül. Tarabella úr tett fel egy kérdést, és várta a bizottság válaszát, hogy mi a helyzet, ha az önök szakbizottsága vagy a plenáris a parlamentben elutasítja ezt a javaslatot. Nos, vannak intézményközi megállapodások, de egyértelmű, hogy a tanács már a tárgyalások előre haladott stádiumában van a szöveget illetően. A tanács már tett javító szándékú módosításra javaslatot, de nem utasította el teljes mértékben a szöveget. Nyilvánvalóan a bizottság számára ez sokkal nehezebb lett, helyzetet teremtett volna, ha a két intézmény, a tanács és az Európai Parlament is teljes mértékben elutasítja a szöveget. De a tanács már elkezdte a munkát, most fogalmazza meg módosítási javaslatait, úgyhogy még nem zárult le a munka. De úgy tudjuk, hogy ha a parlament ezen első olvasatban teljes mértékben elutasítja a szöveget, a tanács azért folytatja a munkát. De nyilván nem az én feladatom, hogy ezt elmondjam önöknek, de nyilván második olvasatra kerül sor minden nehézséggel, amelyet az önök szakbizottságának le kell küzdenie, illetve a parlamentnek. Nos, elnök úr, ennyit szeretem volna elmondani illetve azt is, hogy teljes mértékben a rendelkezésükre állunk a továbbiakban is, hogy elmagyarázzuk, megértessük, hogy miért jobb ez a szöveg a 12 irányelvel szemben, hogy nem akarjuk megölni a mikrovállalkozásokat, mert azok, amelyeknél kevesebb a forgalom, mint 10 millió, és kevesebb, mint 10 alkalmazottan rendelkeznek, 93 százalékot képvisel a szőlészet terén, 69 százalékot a zöldségtermesztés terén, és 70 százalékot az erdészet terén, hogy csak háromat említsek. Úgyhogy létezik a mikro vállalkozások hálózata, amely ezt az ágazatot rendkívül élénkét teszi, hiszen tudják nagyon jól, hogy a vetőmag piac, exportpiac az EU-ban alapvetően fontos kereskedelmi mérlegünk szempontjából, hiszen a forgalmazásra kerülő vetőmagok 60%-a Európából származik. Alapvető ágazatról van szó tehát, és mindenképpen megkívánjuk tartani a mikro és kis vállalkozások számára, hogy vagy folytassák tevékenységüket a hagyományos vetőmagokkal, vagy bio vető a biogazdálkodás céljából. Köszönöm szépen, elnök. Köszönjük szépen, Butli főigazgató úr, és a koordinátorok nyilván megvitatják ezt a témát, és figyelembe veszik az eddigi magyarázatokat a bizottság részéről. Most már nagyon gyorsan haladjunk, mert a koordinátorok ülésére nem lesz tolmácsolás. Nézzük a hatos napi rendi pontunkat. Állásugrásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 120. cikkének értelmében az élelmiszer pazarlás elleni küzdelemről. Nagyon röviden és gyorsan kell szavaznunk. 2013. november 26-án a koordinátorok ülésén született a döntés, hogy ezt az állásfoglalás indítványt fogalmazzuk meg, mégpedig ö, levél formájában a ö, szabályzat 120. pontjának megfelelően. Így a parlament elnöke a bizottságnak közvetíti ezt a megfogalmazott a mi szakbizottságunk elnökének levelét, amelyet továbbítani kell tehát az Európai Parlament elnökének. Úgyhogy Martin Schulztól kérjük, hogy Barozó elnök úrnak továbbítsa ezt a levelet. Az eljárás egyszerűsítése érdekéből az Agri titkársága már elkészítette ennek a levelnek a tervezetét, Eh, ez az alapja az állásfoglalás indítványnak, eh, és eh, a koordinátorok szintjén már megszületett az egyezmény, úgyhogy most szavazásra kerül a sor, hogy szavazzunk a levélről, amelyet Schulz elnök úrnak továbbítunk, és aki aztán továbbítja a Bározó elnök úrnak. Van ellenvetés? Mindenki egyetért? Szavaznunk kell, tehát kérem, hogy legalább akik jelen vannak, emeljék fel a kezüket, hogyha egyet értenek. Ki, van, ki ért egyet, ki van ellene. Csak a liberálisok. És Agnew képviselő is. Jó, köszönöm. Köszönöm mindenkinek. Akkor lezárom a szakbizottság ürést. Ja nem, nem, nem, bocsánat, még Agnew képviselő szeretett volna szólni. Parancsoljon, önné a szó. Az egyéb napi pont, napirendi pont alatt, elnök úr, körbe küldtem egy térképet és egy feljegyzést. Az Európai Bizottságot arra kérem, hogy mutassa meg, hogy hogyan tud egy gazda eleget tenni az bonyolult EFA szabályoknak, vannak mindenféle koeficiensek, súlyozások, megengedett termés. Remélem, hogy ezen a e, térképen e, majd meg tudják mutatni e, azt, hogy, hogy ez hogyan működhet. E, a másik egyébként mutatja, hogy mi a, mi a hatása ez egy gazdára, illetve e, hogy ennek ne, hát próbálj meg az Európai Bizottság, aztán, hogyha nekik nem megy, akkor hogy menne ez egy kis gazdának, akinek az megélhetése múlik ezen. Köszönjük anyúrnak. E Megkaptuk a szöveget, jó, akkor most lezárom a szakbizottsági ülést, és kérem, hogy a koordinátorok maradjanak itt.